Jó reggelt kívánok mindenkinek! Elkezdjük az utolsó 2013-as ülésünket. Azzal kezdjük, hogy elfogadjuk az elmúlt ülés jegyzőkönyvét. Akkor elfogadjuk a napi rendet, gondolom sem, nem ellenzi ezt sem senki. Néhány nyelv hiányzik a tolmácsolásnál, de Ezekre nincs is szükségünk, mert a kollégák sincsenek itt. Akkor, ja, még van egy saját jelentésem. A kulturális fővárosokkal foglalkoztunk múlt héten Strasbourgban nagy többséggel, első olvasatban elfogadtuk javaslatunkat. Az egyetlen pont, amely amelyet nem sikerült lezárni, a litván elnökséggel, tehát nem a litván elnökség miatt, hanem mert a koreperben olyan légkör uralkodott. A koreperben az a nézet uralkodott, hogy a kulturális fővárosok kinevezése a tanács dolga. Emlékeztetnék arra, hogy eddig a következő módon zajlott ez. Egy szakértői zsűri volt, amelyeket a tanácsal, a bizottsággal és a parlamentek közösen neveztek meg, kikeresi azt a javaslatot, amely a legjobbnak tűnik neki. Megnevezik a bizottságnak a javaslatot, a bizottság eddig ezt a javaslatot a Koreperben és a parlamentben is elfogadta, írtunk egy véleményt hozzá, nem vagyunk szakértők, de az egész eléggé hosszadalmas volt, mert egy ilyen klasszikus együttes döntéshozatal volt. Ugyanez vonatkozott a tanácsra is, hónapokig ült rajta a tanács, nem történik semmi, nem történik semmi, és akkor, nem, és akkor iget mondtunk. A Lisszaboni szerződés alapján a bizottság ezt megváltoztatta, és a következő javaslatot tette. A zsűri keresi ki a neveket, és ezeket továbbítja a bizottság, A bizottság meg kinevezi a városokat. A tanácsnak ez így nem tetszik. A tanács szeretne az lenni, aki ezt bejelenti. Mi meg azt mondtuk, hogy rendben van, mi nem akarjuk kijelenteni, hogy mi mit szeretnénk, tehát nem szeretnénk végigmenne ezen a közigazgatási eljáráson, nem fogadjuk el, hiszen sem a bizottság, sem a tanács, sem a parlament nem szakértő. Tehát mi azt a véleményt képviseljük, amit a szakértők nekünk eljuttanak. A tárgyalások során a tanácsnak megengedtük azt, hogy még két nemzeti szakértőt kinevezhetnek. Tehát a tanácsnak ebben a zsűriben több hatalmat adunk. A probléma viszont az, hogy aztán ott a nagy nihil, nincsen semmi. És a tanács pedig kilenc hétig dolgozott egy kompromisszumos javaslaton, amit beterjesztett nekünk. Péntek este kaptam meg ezt. Előtte azt mondták, hogy a kompromisszumot majd megkapom, és az első olvasatról mondjunk le. Erre azt mondtam, hogy nem zsákban fogom ezt a macskát megvenni, hanem előre akarom a cicát látni. Úgy rendben van. Tehát mégiscsak megcsináltuk az első olvasatot, és akkor a tanács részéről barátságosan telefonokat kaptam, és azt mondta a tanács képviselő, hogy csak holnap tud a koreper ülni és dönteni ebben a kérdésben. A kompromisszum sem teljesen kóser, amit itt megkaptunk, de jó, azt mondtam, hogy nekem is meg kell az úgynevezett kóreperemet kérdeznem, tehát a szakbizottságomat meg kell kérdeznem, az előadót meg kell kérdeznem, az árnyék előadót. Hogyha jelezhetjük neki, hogy nagyjából egyetértünk vele, akkor ezt már rögtön elmondja a korepernek. Azt mondtam, hogy nem. Mert nem tudom, hogy ez holnap a napirenden lesz, lehet, hogy holnap után kerül a napirendre, és akkor már senki nincs itt. És nem rendezhetek trilógust úgy, hogy itt vannak az előadók, de rajtuk kívül senki más, itt karácsony előtt. Kilenc hét idejük volt, eljátszották. Ez a helyzet, ez a dolgok állása, akkor meglátjuk, hogy a görög elnökséggel majd mit érünk el januáron. Tehát, hogyha az első olvasatot megrendezzük, és ennek az eredménye az, hogy a 2020-as országok mégsem készek erre, akkor ez nem jó, hiszen túl kevés határidőt adtak az országoknak és a városoknak. Tehát nem én leszek az, aki itt kikaparja a tanácsnak a gesztenyét a tűzből. Nézd meg a tanács, hogy mit tud csinálni. De abból indulok ki, hogy a görög soros elnökség januárban viszonylag hamar felkeres minket. És hogyha a görög kulturális miniszter eljön, akkor délután tárgyalhatunk vele és az előadókkal, és akkor meg leszünk ezzel a témával is. Szerettem volna beszámolni erről, mindig kapcsolatban voltam Markus Kurirrel, állandóan telefonbeszélgetést folytattam vele, mint hogyha ő vagy én valamit elérhetnénk. De azt mondtam, hogy nekünk itt van a szakbizottságunk, nektek ott van a koreperetek, és ezzel át is térünk a következő pontra. Ez pedig egy tanulmány, és pedig a B tematikus főosztály részéről, címe Európai Kulturális Fővárosok, Sikerstratégiák és Hosszú Távú Hatások. Dr. Beatriz Garciát hívtuk meg, ő pedig a Liverpooli Egyetem kulturális főváros intézetétől jön. Remélem, hogy ő is egyetért azzal, hogy sikeresek voltunk, hogy a tanárstól valamit azért visszaszereztünk. Tehát a kulturális, a kulturális fővárosoknak az európai dimenziót kell visszatükrözni, a tanács nem akarta ezt. A tanács nem is akarta a városi fejlődést, az urban development, hiszen az európai kulturális fővárosnak mindig van kihatása a városi fejlődésre. Az elmúlt húsz évben ezeket a vívmányokat elértük, a tanács meg ezeket ki akarta dobni. Nagyon érdekelne, hogy most Garcia doktor miről számol be nekünk, nagyon örülök, hogy itt egy szakértői véleményt hallhatok. Köszönöm szépen. Garcia asszony, öné a szó. Thank you very much, uh, Madam Chair. And... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek most önökkel, és uh, bemutathatom ezt a tanulmányt, amelyet az elmúlt évben vezettem. Biztos, hogy ez egy olyan téma, amelyel kapcsolatban nagyon erős vélemények alakulnak ki. Az Európai Kultúra Fővárosa és Városa programmal kapcsolatban az elmúlt évtizedben egyre láthatóbbá vált, és biztos, hogy elég egyértelmű vélemények alakulnak ki körülötte. Az a megtiszteltetést ért, hogy már az elmúlt 15 évben foglalkozhatom ezzel a programmal, és rendkívül nagy lehetőség az, hogy nem csak a konkrét eseteket vizsgálhattam, Glasgow 99-es és Liverpool 2008-as örökségével kapcsolatban, hanem az egész fejlesztést és fejlődést tudtuk tanulmányozni. Most először volt erre alkalom, és ezt szeretném most önöknek bemutatni. Az Európai Parlament 2012 vége felé írt ki egy pályázatot, és a tanulmány célja az volt, hogy lehetőséget kapjunk arra, hogy megvizsgáljuk a közzétett anyag minőségét és az Európai Kulturális Főváros programot. El kell, hogy mondjam, hogy év empirikus munkát nem tudtunk végezni, amely az összes városra vonatkozott volna, hiszen 58 város kapta meg 95 és 2019 között ezt a címet. Tehát így megpróbáltuk letérképezni azt, hogy mi azt, amit már eddig is bemutattak, megpróbáljuk ezeket összehasonlítani és a tendenciákat kimutatni. A leggyakoribb sikeres stratégiákra koncentráltunk, amelyek során elérhetik a városok a céljaikat. Ezen kívül pedig a kihatásokra és hosszú távú hatásokra vonatkozó bizonyítékokat kerestük, szociális ö, gazdasági és egyéb szempontokból, így megpróbáljuk felmérni a jelenlegi kihívásokat. Ez a tanulmány megjelent, és ezzel kapcsolatban egy összefoglalót is minden EU nyelvre lefordítottak, és ebben találhatóak azon kérdések, konkrétan hét kérdés, amit fejezetenként mi megpróbáltunk lebontani. Ezt a program történelmi áttekintésével kezdjük, és kitérünk arra a részre is, hogy maga a pályázati kiírás mennyire vált egyre inkább professzionálissá összehasonlítottuk az eredeti ígéreteket azzal kapcsolatban, hogy azzal, hogy a kon- konkrétan a programmal mit is értek el, és hogy a városoknak hogy sikerült közép és rövid és hosszú távon is elérniük. Ki kell emelnem, hogy nem lett volna értelme csak a hatásokra koncentrálni, ezt mindenképpen össze kell hasonlítani az eredeti célokkal, és megérteni, hogy maga ez a folyamat hogyan adhat egy konkrét eredményt, avagy sem tehát ezért döntöttünk úgy, hogy a tanulmányunkban ezt az összes szemszöget lefedjük. A kihívásokat, a lehetőségeket is felmérjük tehát, és ezen kívül ajánlásokat is bevettünk az anyagba, arra vonatkozóan, hogy a jövőben milyen irányt vegyen a munka. Ami tehát a program történelmi áttekintését illeti, 95-ben hozták létre ezt a programot, és arra a következtetésre jutottunk, hogy 2019-ig három fő szakaszról beszélhetünk és nagyon érdekes, hogy most is láthattuk, hogy mennyire összetett kérdések merülnek fel a 2020 utáni megállapodással kapcsolatban. Ha megnézzük az eddigi szakaszokat, fontos kimondani, hogy a legelső, amely az első teljes ciklusra, az Európai Kultúra Városa ciklusára vonatkozott, amelybe 12 európai közösségi tagállam vett részt, ez egy egészen más keret volt, ez kormányközi tevékenységre alapult, és a jelölt városokat általában leginkább a tagállamok jelölték egy vagy két kivétellel. A program ebben a szakaszában nagyon nehéz lett volna a kulturális főváros programra vonatkozóan valami egyedülállót kialakítani, hiszen kevés idejük volt a városoknak felkészülni. A következő szakaszban már különböző kritériumokat és pályázati határidőket írtak ki, és ezen program valóban nagyon nagy inspirációt jelentett a résztvevők számára. 2005-ig tehát volt az első jogalkotási keret, és utána a közösségi fellépéssel már hivatalos kritériumokat is kiírtak a pályázattal kapcsolatban, és sokkal szigorúbban választották ki a városokat, és utána monitorozták az elért eredményeket. Már elhangzott, hogy a program célkitűzései egyre tágultak, tehát nem csak egyfajta ünneplése volt ez már a városok kulturális aspektusainak, hanem egy lehetőséget jelentett arra, hogy valamilyen programot vagy menetrendet alakítson ki a város saját magára a gazdasági, szociális célkitűzések szempontjából is akár. Nagyon érdekes, hogy a pályázatot megnyert városok között nem csak már fővárosok vannak, hanem olyan feltörekvő városok, vagy olyan városok, amelyben nagyon erős a kulturális örökség, és nem tudták korábban ezt megfelelően kidomborítani, mivel nem volt megfelelő gazdasági lehetőségük erre. Tehát egyre változatosabb városok kapták meg ezt a címet Európa különböző részein. Megint csak változások voltak a, éppen ezért az a kapcsolatban, hogy milyen városok jelöltették magukat, és milyen városok nyerték el ezt a címet. Marseille Provence idén kapta meg Európa Kulturális Főveres a címét, és még majd kitérek arra, hogy az idei programnak milyen aspektusai voltak. De azt egyértelműen látjuk, hogy egyre több város kapta meg ezt a címet. A program minden szakaszában ezeket beazonosítottuk, és voltak EU-n kívüli városok is, különösen a 2005-ös időszakban, amikor ö, sok új EU tagállam is megkapta ezt a címet. Most szeretném röviden összefoglalni, hogy milyen változások voltak, és ö, fontos ezt megérteni, hogyha következtetéseket akarunk levonni azzal kapcsolatban, hogy sikeres volt-e egy program, azaz, avagy nem. Rendkívül különböző városokról beszélünk, rendkívül különböző háttérrel és hagyományokkal. Éppen ezért nagyon nehéz kimondani, hogy mi az, ami sikernek számít, még akkor is, hogyha persze szeretnénk azt elérni, hogy ne kelljen minden egyes alkalommal felfedezni a spanyol viaszt. Láthatják az ábrából, hogy az elején elég nagy városok kapták meg ezt a címet, és mostanra egyre több kisebb város is elnyeri az Európa Kulturális Fővárosa címet, akár 400 ezernél kisebb, 400 ezer lakosnál kisebb városok is. 2007-től kezdve leginkább egyértelmű a tendencia, hogy 9-10 milliós városok is kaptak ilyen címet. Ehhez képest a mostani tendencia az az, hogy inkább nagyobb régiók összefognak és agglomeráció szintjén pályáznak, és metropolis címen szeretnének pályázni, és ezzel, ezzel kapcsolatban rendkívül érdekes pályázatok voltak 2007-ben Luxemburg és régiója, és Isztambul 2010-ben. Ez is egy rendkívül nagy metropolis. Összehasonlításképpen, tehát ez egy nagyon érdekes kiindulási pont. Ami az EU intézmények finanszírozását illeti, itt is azt láthatjuk, hogy egyre nagyobb erőforrások állnak rendelkezésre a városok felé, Kicsit kevesebb, mint 200 ezer eurót kaptak az első szakaszban, mostanra már másfél millió euróról beszélünk. És még mielőtt az egyetemű eredményekre rátérnék, ami a pályázati megközelítéseket illeti, nagyon fontos, hogy a városok hogyan alakítják ki a kiinduló kontextust, hogy mit szeretnének elérni, hogy mennyire ambiciózusak. Azt láttuk, különösen 2005 óta a, szakasz, a program utolsó szakaszában, hogy egyre nagyobb a pályázati folyamat láthatósága, már a pályázat során is nagy visszhangot kapnak ezek a fellépések. És nagyon érdekes, hogy nem csak egy város, hanem egy egész sok város gondolkozik azon, hogy mit lehet elérni a kultúrával, hogy Európa többi részével milyen kapcsolatokat lehet kialakítani. És néha nagyon kemény verseny alakul ki, például 2016-ban Spanyolországból és Lengyelországból két nagyváros pályázott, és minden egyes országban több mint 16 város pályázott. Olaszországban is nagyon komoly verseny volt, nagyon sok város pályázott a címre és ez is egyfajta felelősség. Biztosítani kell azt, hogy ez a pályázati folyamat már önmagában megérje a belefektetett energiát, és biztosítani azt, hogy megfelelő érdeklődés követi a programot, és ez már a pályázat első szakaszában nagyon fontos. Közös célkitűzések általában arra vonatkoznak, hogy a kulturális ágazat kapacitását, ambícióit próbálják növelni, a kulturális vonzerejét növelni kell a városnak, és nagyon fontos az is, hogy minden érintettel konzultálni kell, azért, hogy biztosíthassák, hogy nem csak egy iparág vagy egy szektor legyen érintett, hanem egy egész intézmény hálózat szolgálja ki így a kultúrát és a médiát. Természetesen a művészeti programok minősége is fontos. Most nézzük meg, hogy konkrétan az operatív kezelés szintjén hogyan is állunk. Onnantól, hogy a várost kiválasztották, megkapja um, ezt a címet, innentől fontos, hogy a szervezési kapacitás professzionálisá váljon. És már a program legelején biztosítani kell azt, hogy egyfajta stílus kialakuljon az európai kulturális főváros stílusa, és ez azt jelenti, hogy a városnak nagyon egyértelmű jövőképe kell, hogy legyen azzal kapcsolatban, hogy a változásokat hogyan képzelik el. Az ágazatok közötti programokat meg kell könnyíteni, be kell vonni a kultúrát, a környezetvédelmi és a sport szervezeteket is, nem csak az önkormányzatok és a helyi vezetés szintjén kell, hogy ez maradjon. Ezen kívül különböző tematikus tevékenységeket is ki kell alakítani, és ezek között egyensúlyt kell kialakítani. Nagyon fontos az erőforrások megfelelő szétosztása és a marketing koordináció. És egyre több a helyszíni tevékenység és a célzott vállal, felvállalása az egyes közönségcsoportoknak. Próbáljuk ebben a modellben azt bemutatni, hogy a pályázatokban ezen megközelítések hogyan alakulnak meg, hogy milyen jövőképpel kezdi a város a program kialakítását, utána a kormányzás és a finanszírozás és az örökség tervezése hogyan folyik. Most nagyon fontos, tudván, hogy mennyire eltérő megközelítéseket láthattunk, megtalálni ezt a kapcsolatot az egyes szakaszok között nagyon nagy bizonyítékaink vannak, fontos bizonyítékaink arra, hogy milyen hatásai vannak a programnak, de ami az értékelést illeti, gyakran a városok nem az idő során konzekvens módon lépnek egyik szakaszról a másikra, és nincsen egy egyetemen előtte és utána, before, after megkülönböztethető szakasz, inkább azt látjuk, hogy mi az, amit el akartak érni, és utána mi történt. De nem egyértelműen lehet felállítani az okokozati viszonyt. Tehát mi azt tudjuk összehasonlítani, hogy mi az, amit a városok megígértek, és hogy a végén mi történt, de az konkrét összefüggést csak nagyon ritkán lehet látni. Liverpoolban, Turkuban voltak olyan programok, amelyek alapján valóban ezt a társítást meg lehet tenni, de a jövővel kapcsolatban, hogy milyen fejlesztések lehetségesek, ezt már nehezebb egyértelműsíteni. Ami a hatásokat illeti, nézzük meg, hogy milyen egyértelmű eredményekről beszélhetünk. Természetesen az első a kulturális terület, ahol vannak nem igazán kézzelfogható és inkább szubjektív elemek, de az egyértelmű, hogy az Európai Kulturális Fővárosa programának befogadása a kulturális aktivitására egy városnak nagyon pozitívan hat ki. Fontos, hogy az érintetteket hogyan kezelik, hogyan lehet egy asztalhoz leültetni az összes érintett felet, azért, hogy egy, az, egy adott időszakon belül közösen lehessen fellépni. Liverpool, a Ruhrvidék új egy éves ilyen fórumokat állítanak fel, de ezek gyakran utána tovább még életben maradnak, és így a város vagy a régió vezetésében szerepet vállalnak. Új együttműködési hálók is kialakulhatnak művészek között, az egyes országok között, vagy ágazatok között és így láthatjuk a kulturális, az oktatási és akár üzleti csoportok közötti kapcsolatrendszer kialakítását, és újabb szövetségek alakulnak ki a korábbi hagyományos baráti vagy kollegiális viszonyokon túlmenően. Ez az európai kapcsolat néha arra rábírja a városokat, hogy másként dolgozzanak, vagy kezeljenek kérdéseket és megváltozik a városnak az imidzse. Másként gondolnak egy adott városra, és ez egy, eléggé egyértelművé válik, különösen onnantól kezdve, hogy olyan kisebb médiavisszhangot kapu, vagy kevésbé ismert városok is megkapták ezt a címet, mint például 90-ben Glasgow, ahol nagyon erős a kulturális örökség, közben az Egyesült Királyságon belül nagyon negatív volt akkor a kép Glasgow-val kapcsolatban, és meglepetés volt, hogy ők nyerték el ezt a címet. És Linz Ausztriában, Stavanger Norvégiában olyan helyek, amelyeket nem ismertek nemzetközi szinten a kulturális fellépésükért, és a programnak köszönhetően nem csak az adott év során, hanem sokkal hosszabb távúan is változások indultak be. Az Európai Kulturális Főváros Programra való hivatkozással eh, egyre nőtt ennek az elismertsége, és eh, a különböző digitális és eh, közösségi média lehetőségek is nagyon elterjedtek, és ennek nagyon nagy hatása lehet. Különösen a legutóbbi Turkútól számítható folyamatokban nagyon egyetemű ez a tendencia. Kevés az időnk, de ez egy újabb ábra, amely azt mutatja, hogy a, ebben a hét országban a programmal kapcsolatban milyen média lefedettség van a címet elnyert városokban. Itt azt láthatjuk, hogy a média lefedettség általában ott van a média lefedettség nem csak a, konkrétan a program éve alatt nagyon erős, hanem már előtte és utána is egy erősebbé válik. És ez nagyon fontos tudni, hogy nem csak konkrétan a program éve alatt kap figyelmet ez a program, hanem arra is odafigyel a média, hogy előtte hogyan készítik ezt elő, milyen célok vannak, és utána milyen eredmények mutathatók ki. Szociális szempontból a legegyértelműbb hatás, természetesen a helyi önértékelésre érezhető. A helyi lakosság 50 vagy akár 90 százaléka is úgy érzi, hogy ezen program után jobb az a város, ahol élnek. Ugyanez nagyon szubjektívnak tűnik, ezzel egyfajta helyi büszkeséget lehet kialakítani, különösen olyan városokban, ahol most kapják meg a címet, ahol korábban esetleg lemaradtak, és úgy gondolták, hogy marginális helyzetbe kerültek, ez a program egyfajta fordulópontot jelenthet a város életében, és úgy érzik az ott élők, hogy valami érdekeset tehetnek ők is. Ez nagyon fontos az egyetemi városokban, ahol nagyon sok az egyetemista, de utána elkerülnek onnan ezek a diákok. Tehát megint az ilyen jellegű program és kezdeményezés jó okot adhat arra, hogy azt gondolják az ott tanulók, hogy maradjanak ebben a városban például. ami a kulturális közönség sokszínűbbé tételét illeti ezzel kapcsolatban. Vannak tendenciák, kevésbé egyértelmű ezzel kapcsolatban a bizonyíték, de még több munkát igényelne ennek a felmérése. De Helsinki-től kezdve 2000-ben, Maribori 2012-ben láthatjuk, hogy a helyi lakosságnak több mint a fele részt vett az ilyen jellegű programokban, és megint csak fontos a helyszíni tevékenységek kialakítása. Megint csak szorít az idő, az adatokat kimutatni nem egyszerű ilyen kevés percben, de hogyha megnézzük, hogy 85-től 2012-ig a részvétel aránya és részvétel a résztvevők száma hogyan alakult. Mint láthatják, ez rendkívül eltérő. A legtöbb helyen több mint egy millióan vettek részt a programokban. Van olyan, ahol még ennél sokkal nagyobb a résztvevők száma. Liverpool 2008-ban tényleg kiválik a többi városhoz képest, de Liverpoolban négy éves volt az ottani program, és ezért is van az, hogy 18 millióan vehettek részt a program különböző fellépéseiben. 9,8 millióan vettek részt az ő programjaikban. Gazdasági szempontból nézzük meg az eredményeket. Ami a közvetlen hatásokat illeti, kevés bizonyíték van a munkahelyteremtésre, tehát megint csak nem tudjuk itt az okokozati összefüggéseket, de egyre jobb minőségű adat van arra vonatkozóan, hogy az idegenforgalomra milyen hatása van ennek hiszen vonzóbbá válik a város, és akkor ez megint csak gazdasági bevételhez is juttathatja a várost. Tehát maga a program éve alatt persze nagyon fontos növekedés, gazdasági növekedés érezhető, de sok városban hosszú távon, két, három, akár öt évig, vagy tíz évig is tarthat ennek a hatása. Az idegenforgalommal kapcsolatban ez a pozitív hatás több évre is elnyúlhat. Itt egy újabb ábra következik. Gyorsan szeretném elmagyarázni, hogy ami a városok kiválasztási folyamatát illeti, a központi pont azt mutatja, hogy maga a kulturális fővárosi program ideje alatt van ez a százszázalékos arány, és azt láthatjuk, hogy utána egy kisebb növekedés, majd egy csökkenés következik azzal kapcsolatban, hogy hány turista látogat el az adott városba. Tehát van olyan város, ahol két-három év, amíg a, az idegenforgalmi látogatottság nő, de van olyan város, ahol a programéve után már egyből csökken. De vannak olyan helyek, ahol egyre nő utána a turizmus, és még évekkel után, a program után is egyre nő az odavonzott turisták száma, tehát itt megint csak rendkívül jó sikertörténetekről beszélhetünk. Hol vannak a változások? Egyrészt jó, pozitív híreim vannak. Korai tanulmányokban sikerült azonosítanunk a kihívásokat. 1994-ben és 2004-ben is született egy eh, tanulmány, amely ezekkel a kihívásokkal foglalkozott, tehát elég gyakran eh, láttuk olyat, hogy eh, nem volt a örökséggel való foglalkozásról megfelelő terv. De milyen kihívások maradnak? Mindenképpen szükség van egy világos vízióra, mindenkire szükségünk van, a kulturális, szociális és gazdasági szempontokat ki kell egyensúlyozni európai dimenzióban. Ez pedig egy eh, nagyon lényeg célkitűz, lényeges célkitűzés is. Itt eh, viszonylag világosan felléphetünk. Nézzük meg az európai dimenzióját a programoknak. Ez azt jelenti, hogy 2005 óta sokkal átláthatóbb iránymutatók vannak, kiértékelési szempontok. Azonban a városok mindig küzdenek, hogy az ígéreteiket meg tudják, be tudják tartani. A program nagyon vonzóvá vált. Szociális, gazdasági, kulturális szempontból. A városok természetesen a saját céljukra szeretnék felhasználni ezt a lehetőséget. Ez nagyon fontos. De hogyha úgy érezzük, hogy valamit meg kell tennünk, akkor abból általában valamilyen görcs is keletkezik. És nem jó, hogyha csak lokális módon foglalkozunk a témával. Fantasztikus példák vannak, amelyek bemutatják, hogy milyen jó hálózatokat lehet létrehozni. De azonban kevés ilyen program van és a statisztikákban nem jól mutatnak, mert nem olyan óriási méretűek. Tehát, hogy hányan vannak, hány program, milyen programok. A legeurópaibb programok igazából nem rendelkeznek nagy helyértékkel. Az erős európai dimenzió gyakran hiányzik. És az más, mint bemutatni a grafikonokat, a táblázatokat. Egy további kihívás az ismeretátadás. Az információ csere általában informális, és az a múlik, hogy kinek ki szimpatikus. Ezen a téren mindenképpen többet kell tenni, jobban formalizálni kell ezeket a eszmecseréket. nagyon fontos, hogy összehasonlíthatóak legyenek a rendezvények. Ez nagyon nehéz, hiszen a referencia pontok hiányosak, de fantasztikus itt tanulni egymástól. Most nézzük a következtetéseinket. Három évtized elteltével a program az egyik legláthatóbb, egyik legtapinthatóbb európai program. Kihat szociális, kulturális és gazdasági életre hosszú távú hatásai vannak, főleg eh, azon városok esetében, amelyek eh, úgymond lentről indultak. Óriási imidzsváltozás következett be ezen városok esetében. Tehát foglalkoznunk kell a témával, komolyan kell foglalkozni, bátorítást kell adni. Bátorságot kell adni legyen európai dimenziója, európai kerete a dolognak, de legyen helyi. Hát nem, nem, nem szabad, hogy az emberek úgy lássák, hogy a helyi érdekektől, helyi viszonyoktól teljesen elválasztják az eseményeket. Az elmúlt években láttunk egy olyan veszélyt is, hogy a gazdasági válság miatt nagyon vissza kellett venni a költségvetésből, és a kulturális szempont is szenvedett. A városok szociális céljai mindenképpen össze kell a kulturális fejlődéssel kötni. Tehát az érintetteknek ezt figyelembe kell venni, hogy ne csak az legyen, hogy vonzuk a turistákat, és ezzel igazából tömegesítjük a helyi kultúrákat, hanem egyen ruhát húzunk rájuk. Tehát a politikai támogatás, az elszámoltathatóság és a függetlenség témát is ki kell hangsúlyozni. Véleményem szerint, és a csapat véleménye szerint ez az utolsó diám. Úgy gondolom, hogy az előremutató út azt jelenti, hogy erősítjük az európai dimenziót a kulturális fővárosokban. Ez egy olyan terület, ahol tényleg nyitott az út előre. Számos probléma abból eredt, hogy a városok meg akarták mutatni a helylakosságnak, hogy mit is jelent Európa. A polgárok döntsék el saját maguk, hogy mit jelent nekik Európa. Nem kell ellentétet teremteni a helyi és az európai között, mert ők is európaiak. Ami nekik fontos, ami helyi, az Európa. Éppen ezért valahogy eh, ezt jobban össze kell vonni, hogy, hogy ne, ne érezzenek azok emberek különbséget helyi és európai között. Az Európai Kulturális Főváros programja nagyon vonzó lett, nagyon izgalmassá vált, és nagyon nagy média figyelmet kapott. Igazi platform az európai eszmecsere számára. Konferenciák vannak, workshopok vannak, ezek nagyon jól működnek. Az európai dimenziónak kellene valahogy kulcsfontosságonak lenni. Nagyon fontos az ismeretátadás, és ezt egy picit jobban eh, standardizálni, formalizálni kell. Ki kell dolgozni néhány kulcs mutatót, amelyel megfelelő módon tudunk adatot gyűjteni, hogy így almát almával hasonlítsunk össze, és ne almát körtével. Nagyon sok adatunk volt, és nagyon sok adatot törölni kellett, mert nem voltak relevánsak, de azt hiszem most befejezem, és átadom önöknek a szót. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt. Számos kérdésem van. Marie-Thérèse Sánchez-Schmidt. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Igazán nagy köszönetet szeretnék mondani Gáci asszonynak ezért a nagyon világos bemutatásért, amelyben olyan dolgokat tálalt elénk, amelyeket sejtettünk, de itt most konkrétan láthattuk, mindannyian meggyőződéssel látjuk azt, hogy az európai kulturális fővárosoknak valódi hozzáadott értéket lehet prezentálniunk a számunkra, az európai polgárok számára, és hat hónappal a választások előtt azt hiszem nagyon fontos az, hogy konkrétan érzékeltessük azt, hogy a hozzáadott értékek, a helyi kezdeményezések révén mit hozhatnak az európai polgárok számára. Valóban még tovább lehet itten folytatni az erősítést a tartalom tekintetében, a hatások tekintetében. De persze mindig a legnehezebb dolog az, és ezt mindannyian tudjuk, hogy felmérjük a hatást, az igazi hatást, az igazi hozzáadott értéket. De ennek fényében azt mondom, hogy nagyon hálásak lehetünk önneknek, hogy itt most konkrétumokat hallottunk, számadatokat, és én, mint francia képviselő, alkalmam volt arra, hogy az Európai Kulturális Főváros Marseille tekintetében felépésen túl más témában is kísérjek delegációkat szeptemberben. És hát nagyon konkrétan indultunk ki a dolgokból, az Urban Intergroupnak a keretében léptünk fel, amely ugye a különböző városi fejlesztésekkel foglalkozik, és hát ugye Marseille egy nagyon érdekes fejlesztési projektbe indít indult be, vagy azon indult el, Provence megyét is figyelembe véve, régiót figyelembe véve, és azon fáradoztunk, hogy hogyan lehet a különböző területeket, megyeket összeketni. Nos, 600 millió euró került itt befektetésre a fejlesztésekbe, sőt, ennél magasabb összeg is. 8 millió látogató fordult meg most az év végéig, ilyen adatokkal rendelkezünk, ez is azt hiszem izgalmas, és néhány megállapítást is tehettünk, legalábbis tettünk már szeptemberben, nevezetesen azt, hogy katalizál mediátor hatása van egy ilyenfajta címkének, címnek, és hát a gazdasági, szociális hatásokról már ön szót ejtett. Ezen felül azt is megállapítottuk, hogy a márszegyek is ö, igazándiból még inkább megszerették a városukat, még inkább megismerték azt, és új képet kaptak róla. És a 2013-as évben a médiumokban valóban olyan kép alakult ki a, legalábbis a médiumoknak egy hatalmas részében, hogy Marseille azonos a mafiával, a bűnözéssel rendkívül negatív képet alkottak tehát Marseille-ről. Mégis azt tudjuk megalapítani, hogy jól lehet a kulturális főváros periódusnak az elején nem igazán foglalkoztak velünk a médiumok, a későbbiek során viszont már igen. És hát igazi katalizátor hatást könyvelhetünk el a különböző hónapoknak a múlásával. És hát például volt egy olyan tervezet, amely régóta ott feküdt a fiókban, de mégis csak a cím oda idélétése révén tudtuk ezt kivenni a fiókból, és ezáltal elindult egy folyamat, ez igazi katalizátor hatású volt, és az állam a francia állam azt mondotta, hogy amennyiben ezt a kulturális fővárosi címet megkapja már akkor lehet ezt a fejlesztést beindítani. Ez egy nagyon konkrét pozitív hatása tehát a dolognak, és hát ezen kívül azt is látjuk, hogy az a Márszely kikötő, amely elhagyatott volt a korábbiakban, rengeteg egyéb fejlesztésnek lett a tárgya, épületek felhúzásában, kulturális intézményeknek a kialakításában, és így tovább. Ezen kívül egy öt csillagos szálloda is képült, tehát tulajdonképpen tulajdonképpen a magánszektor is mozgósította a magát, és ezen kívül még olyan negyedek is elkezdtek mozgásba lendülni, amelyek a korábbiakban kicsit perifériás fellépéssel voltak csak jelen a folyamatban. Hosszú távú tehát a kiáltás. Az infrastruktúra ott marad, a városlaga, az arculata megváltozott, és hát arról nem is beszélek, hogy turisztikai szempontból a vonzereje mennyire megnövekedett, akár a vendéglátás tekintetében, és annak legyen bármelyik aspektusa is itt. Szóval a szállodai kapacitás kapacitás, vagy, ki, vagy pedig az éttermeknek a forgalma. A kikötőt pedig már említettem, ez is, ez is hozzájárult a város tovább fel, fellendüléshez. Tehát igazi, intelligens, fenntartható, inkluzív fejlődésről van szó a gazdasági szempontokkal együtt, amelyek ellen érvényesülnek és hát a tudas, tudás átadás tekintetében jól lehet, még nem vagyunk a csúcson, de mégis ezen a területen is elindult a dolog, és hát ezen kívül nem szabad, hogy most csak egy-egy felsorlási katalógus-szerű esemény sort tálaljak önök elé, de mégis rengeteg ilyen esemény következett be, és ezáltal azt hiszem jól lehet jelezni azt, hogy nincs ellentét a tekintetben, hogy a helyi szint és az európai szint megtalálja a párbeszédet egymással, a kellő összhangot egymással. Tehát tehát itt a címen túl még azt látjuk, hogy lehetőség volt arra, hogy erfa beruházások és más alapok is, európai alapok megjelenjenek, és szinergia érvényesüljön a helyi és az európai cím mozgása vagy fellépése között, tehát kevésbé ismert, vagy egyáltalán nem ismert jelenségek is így ismerté váltak. Azt hiszem, hogy ez lehetővé tette azt, hogy így három évtized alatt nagyon-nagyon szép előrelépést könyvelhessünk el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jelentéstevő Skúria úri a szó. Köszönöm szépen, és köszönetet szeretnék mondani, élénk köszönetet mégpedig, Garcia asszonynak, aki egészen kiváló prezentációt tárt elénk, és külön örömömre szolgál az is, hogy az Európai Parlament jelentése, amelyet annak idején a szakbizottságunk hagyott jóvá, szintén megjelenik ilyen módon ebben, ebben a prezentációban. Mindez visszaigazolja a munkák minőségét. Most arra térnék ki, hogy az utolsó szavaiban ön utalt arra, hogy mennyire fontos az, hogy az ember egyszerre egy város polgára és európai polgár is. Tehát az európai szintet és a helyi szintet hogyan lehet összekötni, erre utalt ön. Akkor, amikor leültünk a háromoldalú egyeztetéseknek a keretében a tanácssal, akkor számos kérdést áttekintettünk és a tanács kettő pontot igazándiból ellenzett a felvetéseink közül. Nagyon nehezen tudta a tanács elfogadni a mi álláspontunkat. Az európai dimenziót elfogadta természetesen a tanács, de az európai identitásnak a kérdését már nem. Pedig hát mi ezt külön hangsúlyoztuk és jeleztük azt, hogy ezen programoknak egyik fő célja az identitásnak a kérdése. Az Európai Kulturális Főváros programunk belül ez lehetővé teszi, mármint ez a program lehetővé teszi azt, hogy megerősítsük az európai identitást, az európai öntudatát a polgároknak. Az lenne a kérdésem, hogy Gácia az, hogy mit gondol erről a kérdésről ezen tanulmány elkészítése során. Thank you, Doris. Thank you to Mrs. Garcia. Köszönöm, köszönöm, A kulturális fővárosok hálózatóra szólt, hogy elkezdenek együttműködni, és nem pozitív eredményeket láthatunk eddig. Tehát ez egy informális hálózat. Arról beszélt, hogy ezt valahogy formalizálni kell az ismeretátadás. Akkor ajánlaná azt, hogy sokkal inkább formalizáltak legyenek ezek? Valahogy úgy egységesítettek? A kultúrába történő befektetés eh, fenntartható befektetés. Több ez most, jobb az eredménye, mint korábban, vagy most a városok nem engedhetik ezt meg maguknak? Mi a véleménye ehhez képest? Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani ezért a nagyon jó előadásért. Nagyon érdekes volt, és az utolsó megjegyzéseire térnék vissza. Európai identitás építésről szólt, és hogy ez egy feladat előttük, és hogy milyen nehézségekkel fonódik ez össze. Talán nem emlékszem jól, hogy hogy mondta pontosan, tehát a városok felhasználják azt a lehetőséget, hogy fővárosok legyenek annak érdekében, hogy helyi víziókat valósítsanak meg. Azonban mm, nem igazán ügyesek abban, hogy az európai elképzelést népszerűsítik. Tehát nagyon jó volt hallani, hogy ezt platformként is lehetne használni, hogy hogyan lehet az európai gondolatot előmozdítani helyi szinten. Néhány városnak ez szerintem nem sikerült. Az lenne az első kérdésem, hogy hogyan lehet az európai dimenziót helyi szintre vinni, illetve az elkövetkezendő kulturális fővárosok ezt jobban teszik már? Tehát 2000. 17-re kérdeznék rá. Ott lehetne mondjuk egy kezdő lökés az európai dimenzió számára. És itt ez Orhus városa lenne. Tehát, hogy mit tehet Európa Orhusért, és mit tehet Orhus Európáért. Tehát a kulturális főváros Európát viszi a helyszínre, és Európába is bekerül ez a helyszín. Hogyha ezek a városok részt akarnak venni az európai identitásról folytatott vitában, akkor mindig meg kell nézni, hogy eh, hogyan hozzák létre a projekteket, és hogy hogyan adják tovább a tapasztalataikat. Köszönöm. Santiago Fisas. gracias, felicitaciones. Köszönöm szépen, elnök asszony, és gratulálnék én is a jelentésért egészen kiváló felvetetést hallottunk. A magam részéről kettő dolgot szeretnék mindenhez hozzáfűzni. Először is ott van a helyi kultúráknak a kérdése. Amikor más helyben fordultam meg, a delegációnak az elnökeként voltam jelen, ott volt már Skúria és más kollégák is. Az egyetlen egy hátrunk feltárt probléma az volt, hogy tény, hogy nagyon sok minden történt, rengeteg fejlesztés történt, mint hogy azt hallottuk az imént, a kikötőben és máshogy is. Igen, igen, igen ám, de a helyi kultúrával mi történt? Mit kapott az? Általában az a pénz, amelyet alokálnak, alokáltak az idejében rendben a kultúrára fordították már szejben is, de más városban is ilyenkor azt szok, ezt szokott történni, amikor a kulturális címet megkapják. És hát e tekintetben hagy utaljak arra a kérdésre, amelyet Trüppel asszony is felvetett, nevezetesen a későbbiek során mi fog történni, mi lesz a folytatás. Tehát nagyon izgalmas dolog az, hogyha egy város megkapja az Európai Kulturális Főváros címet, de, és ezáltal ugye rengeteg nagy kulturális megmozdulást, rendezvényt szervez, de ez a cím utal idélése, ennek a címnek az oda ítélése, az kell, hogy vezess, oda kell, hogy vezessen, de a programok tovább folytatódnak. Kolléga Csekes. Tőkés kolléga. Köszönöm, eh, elnök asszony. Eh, én is, eh, amennyit még ha, már hallottam a Garcia asszony előterjesztéséből, nagyon meggyőző volt, amit mondott és elismerésemet fejezem ki iránta. Engedjék meg, hogy hazúrról beszéljek, a saját tapasztalataimat osszam meg önökkel. Három várost említek, Sibiu, Hermannstadt, Romániában, Pécs, Magyarországon és Kosice, Kassa, Szlovákiában mind a három helyen alkalmam volt tapasztalatot gyűjteni, és láttam, hogy milyen nagymértékben hozzájárult, mind a három az osztrák-magyar monarchia városa volt annak idején, és mind a három helyen milyen komoly fejlődést generált, milyen jó hatással volt ezekben a volt kommunista országokban az Európa kulturális fővárosa rang és minőség. Nos, úgy érzem, hogy kitörési pontot jelent Kelet-Európának a volt kommunista országoknak, és ezáltal az integrációnak a fontos eszköze nem csupán formális integráció hogy alárták ezek az országok az európai csatlakozási szerződést hanem reálisan érdemben elősegti a városoknak és a térségnek a kistérségnek az integrációját. ugyanakkor elősegti az európai szellemnek a, a kölcsönös megértésnek az, elő, az elősegít, elősegíti a kölcsönös megértést a nemzetek, kisebbségek, etnikai, vallási kisebbségek közeledését, a szomszédos országok közeledését. Sibiu, Hermannstadt, Szeben, Szeben in Hungarian, magyarul Szeben, egy sok nemzetiségű város. Ugyanígy Kassa, magyar, szlovák, hogy csak a fontosabbakat emltsem pécs ott van szlovénia közelében horvátország ausztria közelében egy tipikus multietnikus multikulturális vidék és bizony itt egy, egy nagy nehéz történelmi múltat tudunk magunk mögött és ezt a, a megbékélés segtette elő szebenben is a száz, egy erős száz központ volt, luteránus, protestáns száz központ, de ugyanakkor nagyon komoly román központ is, és a magyar fejedelemségnek volt az egyik központja a Habsburg időkben. Nos, ezért is nagyon fontosnak tartom a tudásátadást a a közeledést a kultúr és ez a kultúrán keresztül történhet meg a leghatékonyabban ezért is reméljük hogy vagy temesvár temesváron indult a román forradalom épp ma hurcoltak el engem is twenty four évvel ezelőtt ceausescuék elvittek deportáltak pont ezen a napon nos temesváron együtt lázadtunk fel a ceausescu rendszer ellen tz kisebbség körülbelül tz kisebbség és tz vallási felekezet s teljesen együtt voltunk úgy néz ki hogy kulturális főváros és tehát pályázik temesvár pályázik kolozsvár kolozsvár volt, volt erdély fővárosa klauzenburg cluj de sepsiszentgyörgy székelyföld is pályázik a székelyland az egy magyar vidék nos nagyon szeretnénk hogyha konkrétan ezáltal is támogatná az európai unió támogatná az országainkat és hát megköszönöm még egyszer és végül azt a kettős, részt, kettős vonatkozást emelném ki hogy európai dimenzió és nemzeti helyi dimenzió ez együtt egymással egyensúlyban a leghatékonyabb. Köszönöm szépen, Sean Kelly. Uh, Köszönöm szépen. Gratulálok Garcia asszonynak a prezentációért. Észrevettem azt is, hogy nagyon nagy figyelemmel hallgatja ezt, amit a képviselők mondanak. Röviden, két kérdésem van. Az egyik, van valamilyen észlelhető változás a polgárok magatartásában? Miután kulturális fővárossá vált városuk? Tehát érezhető valami a polgárok életében, hogy megváltozott? Mondjuk európaiabb érzelmeik vannak a kulturális fővárosság miatt? A második kérdésem, észrevettem a prezentációban, hogy különböző városoknak különféle előnyeik vannak, különféle lehetőségeik. Az örökség lenne talán a legfontosabb abban a tekintetben, hogy melyik város európai város. Hát a turizmus nyilván növekszik egy európai fővárosban. Ebből kiindulva, milyen következtetéseket lehetne levonni ebből? Milyen tanácsot lehetne a jövő tekintetében adni? Hogy a városok a kulturális fővárosságuk után is valahogy a turisták számára vonzóak maradnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nekem is van egy kérdésem. A vita elején azt mondtam, hogy az előadóval együtt figyeltünk arra, hogy a városi fejlesztés, az urban development is legyen célkitűzés az Európa kulturális fővárosában. Ezt igazából nem észleltem az előadásában, az urban image-et láttam, tehát a város imázsát. Jó lenne, hogyha erről egy picit részletesebben is hallhatnánk. Az európai kulturális fővárosok mindenképpen éltek ipari műemlékekkel. Így volt Liverpoolban, így volt Essenben kihasználták eh, a, a, a lepusztult negyedeket, amelyek eh, tényleg eh, ipari romok voltak, vagy elhagyott házak, és újjáépítették őket kulturális célokká. A koreperben nagyon jó lenne ezeket érvként felhasználni. Van egy másik kérdésem is. Két város van, két kulturális főváros van, amely megpróbálta az agglomerációt is egy kicsit jobban bevonni. Ez Luxemburg volt, Luxemburg már másodszor volt kulturális főváros, és azt mondta, hogy olyan kicsik vagyunk, hogy akkor vegyük be itt ezt az egész Mózel szár délbelga régiót. Essen városa is bevonta a környékét. Szerintem ezt is jobban ki kellene domborítani, hiszen egy város egyedül elég gyakran kicsi, kevés. Szerintem jobban figyelembe kell venni a környéket is. Azonban, eh, hogy ezt megtehessük, ezért nagyon meg kell győzni a bizottságot. A bizottság az elején ezt nem támogatta. Most lehet, hogy részben már meg van győződve, hogyha a bizottság itt van, akkor kommentálhatja, itt van a bizottság, itt van, jó. Akkor ehhez majd állás foglalhat. Tehát ez lett volna a megjegyzésem. Most akkor hallgassuk meg a bizottságot? Vagy eh, Garcia doktort? Tehát akkor kérem válaszoljon a kérdéseinkre. Thank you very much. Köszönöm szépen. Sok kérdést kaptam. Talán az utolsóval kezdeném. Ami a városi fejlődést, fejlesztést illeti, még erre visszatérünk. A főtanulmányban láthatják, hogy több szakasz a fizikai hatással foglalkozik, tehát nem csak a városfejlesztésről, hanem a fizikai dimenzióról is beszélünk azzal kapcsolatban, hogy van-e bizonyíték arra, hogy valamilyen hozzáadott értéket hoz létre Európa Kulturális Fővárosának a programja egy adott városban a fizikai fejlődésükre. Egyetemen láthatjuk, hogy több város is felhasználta ezt a kezdeményezést arra, hogy a saját hosszú távú városfejlesztési terveikben ennek szerepet adjanak, és ez gyakran a fizikai, infrastruktúrális fejlődésekre is vonatkozik. Marseille esetében, ahol a kikötő körül vannak fejlesztések, Liverpoolban a víz felé megnyitották az egész városképet, és összekötötték a dokkal a várost. Hasonló példák léteznek de persze a városfejlesztésnek különböző dimenziói vannak. Van egy fizikai rész, az építkezés, építés területe, van egy közlekedési kapcsolatbeli dimenziója, ami megint csak nagyon fontos azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy a programok valóban segítenek egy városnak abban, hogy az egyes kerületeket vagy negyedeket összekösse, vagy bekösse a városba, olyanokról beszélek, amelyek nem feltétlenül a központban találhatóak. Azt láthattuk, hogy eléggé egy egymásnak ellentmondó adatokat kaptunk. Vannak olyan példák, ahol egyetemen pozitív hatással volt a program, a városra, és egyértelműen láthatjuk, hogy a fizikai beruházás a programhoz kötődik, és hogyha ezt megfelelően lehet finanszírozni és utána fenntartani, akkor ez az egyik legláthatóbb aspektusa a programnak. Liverpoolban nagyon sokan, és biztos, hogy Marseille-ben ugyanez lesz a helyzet, úgy gondolják, hogy az Európa Kulturális Fővárosának a legkézzelfoghatóbb eredménye egy új bevásárlóközpont építése volt, ami persze nem a program része volt, de ez volt az egyik legláthatóbb eredménye, és egy új konferenciaközpont, aminek köszönhetően nagyon fontos koncerteket és konferenciákat szervezhet a város azóta. Márszájében láthatom, hogy ott egy múzeum nyitása volt, ami rendkívül látható és egyértelmű. Ez mind nagyon jó. Vannak olyan, esetik, olyan esetek is, ahol, és ezt a tanulmányban is leírjuk, a városok nagyon komolyan beruháztak a fizikai fejlesztésbe, de nem volt nagyon egyértelmű tervük arra vonatkozóan, hogy ezt a továbbiakban hogyan tartják fenn, és ezért akár negatív hatása is lehet ezen beruházásoknak. A tanulmányban szeretnénk egy vitát útjára indítani. Egyrészt mindenképpen el kell ismernünk, hogy a városfejlesztési dimenzió rendkívül fontos és nagyon hasznos, hogyha jó a kapcsolat a hosszú távi stratégia és a programmal kapcsolatos konkrét célkitűzések között. De az is egyértelmű, hogy Különösen, hogyha az utolsó pillanatban kapkodva rakják össze ezt a programot, az nem feltétlenül pozitív. Azt gondolom, hogy pozitív példákat ott láthatunk, ahol a szomszédos területekkel jó a kapcsolatrendszer, és gyakran kisebb programokra vonatkozik ez. Nos, hogyan is válaszoljak az összes feltett kérdésre? Elhangzott egy kérdés a kapcsolatokra vonatkozóan és arra vonatkozóan, hogy az európai dimenzió val kapcsolatban a tanácsban nem egyértelmű a pozitív hozzáállás, és láthattuk, hogy milyen célkitűzések vannak. Skuria úr tette fel ezt a kérdést. Arra kell emlékeznünk, hogy minden egyes várossal kapcsolatban, különösen amelyek megkapták ezt a címet, minden városnak mást jelent Európa. Liverpool inkább atlanti irányba fordul a kontinentális megközelítéshez képest. Tehát kulturálisan ott nagyon fontos, hogy New Yorkkal, Manhattannel, vagy Shanghai-jal, vagy a kínai közösségekkel milyen a kapcsolatuk. És éppen ezért náluk azt kellett biztosítani, hogy ezeket a közösségeket is bevonják a városból, és hogy az európai dimenziót úgy tudják érvényesíteni, hogy más földrészekkel lehessen összekötni Európát, legyen az Ázsia vagy az Egyesült Államok. Márszájban ez Afrika, Észak-Afrikára vonatkozik. Tehát ez egy nagyon összetett mozaik, és állandóan emlékeztetünk el magunkat arra, hogy itt jelképekről beszélünk, és arról, hogy ezt hogyan lehet utána lefordítani az identitás szintjén, mi az, ami ebből megvalósul, és mi az, ami nem. És persze annak a szépsége, hogy nem csak egy pár hetes programról vagy fesztivál sorozatról van szó, hanem egy egész éves programsorozatról, az, hogy az ilyen jellegű párbeszédeket is be lehet fogadni és üdvözölni lehet, és így kiegészítő párbeszédek eh, indulhatnak hogyha valakinek a nagyszülei Kínából származnak, de már évtizedek óta egy adott városban lakik az illető, akkor ezt is be kell vonni ebbe a párbeszédbe, kulturális párbeszédbe. És azt gondolom, hogy éppen ezért figyelembe kell venni azt, hogy Európát hogyan definiálják az adott személyek, és milyen esetleg már korábban meglévő előítéletek, vagy már kialakult gondolatok utána eszmét cserélhetnek és nagyon fontos a jövő sikereinek szempontjából, hogy bátorítsuk a városokat arra, hogy vegyék figyelembe ezt az összetettséget, és fogadják el azt, hogy az európai dimenzió lehet, hogy nagy, konkrét ö, sikerekké válhat, ahol ö, sztárokat hívunk meg Európából, de a helyi közösség szempontjából az számít, hogy a helyi szinten milyen tevékenységek vannak. Lehet, hogy erről a média nem fog beszélni, lehet, hogy ezért nem jönnek oda a turisták, de az ott élők sokkal büszkébbek lesznek rá, mint a magas európai vita. Egy további kérdés arra vonatkozott, hogy van-e bizonyíték arra, hogy ha valaki megkapja ezt a címet, azáltal többet gondolnak Európára az emberek, vagy megváltoztatja az Európa képét az embereknek. Nos, erre vonatkozóan nincsen bizonyítékunk. Ez nem azt jelenti, hogy ezt nem lehet elérni. Ez csak azt jelenti, hogy különösen kelet-európai országokkal kapcsolatban nagyon nagy a lelkesedés Bizonyos országok lelkesebbek az európai integráció iránt, mások, különösen az elmúlt években inkább aggódnak, és hát problémáik is vannak. Úgyhogy itt az előítéletekről beszélünk, és olyan kialakult képekről, amelyeket esetleg fel kellene váltani. Úgyhogy azt szeretnénk, hogyha büszkébbek lennének a közösségek, vagy hogyha tisztán elmondhatnák, hogy milyen negatív érzéseik vannak, és utána valamilyen alternatívát kell nekik felkínálni. Ez így rendkívül izgalmas megoldás, hiszen az az igazság, hogy annak ellenére, hogy gyakran a főprogramokban, a marketing részben a programnak nem látjuk, hogy különösen az egyetemi városok esetében gyakran a diákok vitákat indítanak, és alacsonyabb szinten, helyi szinten ilyen vitákat és beszélgetéseket folytatnak, hogy mi is, mit jelent számunkra ez a kapcsolat Európával. Tehát nagyon fontos, hogy helyi szinten ezen párbeszédek lefolyjanak. Vannak olyan időszakok, amikor nem főcímre kerül az adott program, de nagyon fontos pillanatai ezek ennek a programnak, megnéznünk egyrészt, hogy a médiában miről beszélnek, hogy inkább a negatív aspektusokat domborítják-e ki, avagy sem, és hogy milyen hagyományosabb munkát tudnak végezni. Tehát ezzel kapcsolatban még további munkára lenne szükség. Hogyha inkább minőségi jellegű értékelést szeretnénk, akkor rendkívül érdekes történeteket, nagyon helyi szintű történeteket is lehet itt említeni. Meg kell néznünk például a Cities on the Edge programot. Liverpoolból, Liverpoolt összekötni marseille vagy Nápolyjal. Itt egy európai hálózatot akartak kiépíteni, de konkrétan éppen az ilyen problémás kérdésekben, olyan városokban, ahol a bűnözés, az erőszak nagyon elterjedt, és olyan helyekről van szó, ahol saját magukat Európa külső részein érzik az ott lakók. És hát ö, sajnálatos módon ezen programra a média nem igazán figyelt oda, és nem ö, voltak ezen programok a leginkább ö, sikertörténetként feltüntetett programnak a részei. Még két-három pontot ö, vetettek fel nekem. Az egyik a szociális fellépés kérdése, és hogy a tevékenységek következtében mennyire érezhetik a polgárok azt, hogy ez róluk szól. Ez egy még le nem zárt vita. Kultúrával kapcsolatban nagyon sokféleképpen lehet felfogni, hogy mit is értünk kultúra alatt. Itt nem művészeti fesztiválról beszélünk. Az Európai Kulturális Főváros program nem ugyanaz, mint egy fesztivál programja. Ez nagyon jó lehetőség a városnak arra, hogy önmagáról gondolkozzon és a különböző aspektusairól. Vannak, akik ezt a valláshoz kötik, mások sporthoz, és sokkal szélesebb ez a skála, mint maga a művészetek területe. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok különböző területen és szinten kell fellépnünk. Ami a gazdasági célkötézést illeti, és azt, hogy turistákat, látogatókat vonzunk a városba, azt jelenti, hogy a városok akarnak ilyen nagyon uh, high profile programokat, opera, balett előadásra, többi gyakran ezek a helyi közösségek szempontjából nem igazán relevánsak. Márszájban is azt láthatjuk, hogy a város központi közösségek lehet, hogy nem igazán érdeklődnek akár a múzeum programjai iránt is, még annak ellenére is, hogy úgy tűnik, hogy a múzeum elég jól működik ebből a szempontból. Éppen ezért szociális programokra is szükség van, amely iránt a média nem biztos, hogy érdeklődik, de biztos, hogy ez a dimenzió egyre növekszik, Gyakran ez nincsen benne a sajtóközleményekben, nincsen benne a hivatalos brossúrában vagy bemutatóban, de ide több ilyen szociális jellegű program van. És nagy kihívás, hogyha az egyes polgárok közvelemény kutatását megnézzük, hogy számukra mi volt a fontos egy kulturális főváros programból. Vannak, akiknek egy valami nagyon tetszett, és sajnálták, hogy az Európai Kulturális Főváros azzal nem foglalkozott és aztán kiderül, hogy de igenis foglalkozott vele a program, csak nem volt megfelelő reklámja, és ezért az ott lévők sem tudtak róla. Ezért nagyon fontos megnézni, hogy hogyan köszökötje a programokat, és hogy tudjuk azt, hogy egyrészt van az, ami a színházokban és a múzeumokban történik, és van egy olyan szintje is, ami a helyi közösségeket próbálja bevonni. És ebből egyre több van az ilyen jellegű programokban, és bizonyos közösségek példáján láthatjuk, hogy egészen komoly eredményeket lehet így elérni. Tehát megint csak ezt az Európa Kulturális Fővörös a program tette lehetővé egy adott városban. És még egy utolsó kérdés, amire szeretnék válaszolni. A beruházások. Van olyan város, ahol igen, van, ahol nem. Azt kell biztosítanunk, amikor felmérjük, hogy sikertörténetről beszélhetünk el, hogy hosszú távon kell megközelíteni ennek az értékelését. Glasgow 1990-ben. Hogyha 95-ben vagy 96-ban vizsgáltuk volna az eredményt, akkor kudarcnak tartottuk volna. 2000-2003-ban már, tehát 10 évvel később az egész ciklust lehet értékelni, és akkor már látjuk, hogy valóban Glasgow számára mekkora siker volt az, hogy ezt a programot ott ők akkor megkapták, de több mint egy évtizedre volt szükségük ehhez. Az év során, a program éve során nagyon nagy volt a siker, utána ö, negatív hatásokat ö, lehetett látni, és egy egész évtizedre volt szükség, hogy ezek aztán valóban megmutatkozzanak. Lille nek is nagyon egyértelmű öröksége van 2008-ból, és ez is egy kifejezetten referenciapontnak tekinthető a Lilli program. Különböző egyéni példák vannak, de összességében azt lehet elmondani, hogy nem egy megoldás van, amely minden város számára siker lehet. Biztos, hogy az idegenforgalom fellendülése fontos lehet. Nem biztos, hogy minden városnak szüksége van erre fő célként. Van olyan város, ahol a méretük miatt inkább a szociális programokra akarnak koncentrálni, és arra, hogy az egyes közösségek között nagyon legyen egymás elismerése és felismerése. Tehát ugyanazon aspektusokat, vagy nagyon sok különböző aspektus lehet szociális, idegenforgalmi, kulturális dimenziókat egyszerre kidomborítani. Vannak olyan pályázók, ahol csak egy területre akarnak koncentrálni, és én ezt nem tartom negatívumnak. Azt gondolom, hogy helyes az, hogy elfogadjuk, hogy vannak olyan városok, ahol az idegenforgalom volt nagyon sikeres, más városok nem is foglalkoztak ezzel igazából. Nekik sokkal fontosabb az, hogy a kulturális érintettekkel nagyobb legyen az együttműködés. A siker szempontjából az a lényeg, hogy az kitűzött célokat elértéke, e avagy sem. Hogyha az volt a kitűzött cél, hogy idegenforgalmi célpont legyenek, és ezt nem érték el, akkor ez nem siker, és ezt kell megértenünk, hogy ez miért így volt. Köszönöm szépen, szerintem nagyon átfogó volt. Nagyon sok jó ötletet kaptunk az elkövetkezendő évekre. Nagyon jó ötleteket kapott a zsűri, nagyon jó ötleteket kaptak a jövendő kulturális fővárosok. A bizottság jelen van, szeretném megkérdezni, hogy kére szót, igen. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak azért kértünk szót, hogy köszönetet mondjuk az Európai Parlamentnek azért, hogy megrendelte ezt a tanulmányt, és Gászia professzor asszonynak azért, hogy bemutatta ezt a tanulmányt. Valóban az ilyenfajta áttekintés lehetővé teszi, hogy hosszú távú kitekintést kapjunk, és az Európai Bizottság részéről kiemelném azt az utolsó témát, amelyet professzor asszony tárgyalt. Valóban az a lényeges egy ilyenfajta kulturális program keretében, hogy beleilleszkedjen a programoknak a sora egy még szélesebb perspektívába. Az urbán programról esett szó az imént. Valóban ez nem minden kulturális főváros esetében jön fő célként, Kassa esetében, más esetében ez így volt, Szent Szebesztián esetén ez így volt, ugye, és Szaszerbezen már eleve egy olyan kulturális város, amelynek híres, nemzetközileg is híres filmfesztiválja van, tehát az ő esetükben nem is igazán az urbán program a program, hanem az, hogy még tovább fokozzák a tevékenységet, és szélesítsék azt, ugyanis eléggé elit közönsége van a jelenlegi kulturális programoknak. A hosszú távú célkitűzés pedig az, hogy szélesítsük tehát ezeket a publikumokat. És hát a célkitűzések azok eltérőek, attól függen, hogy éppen melyik európai kulturális fővárosról van szó. Külön köszönet a parlamentnek azért, hogy a jogalapra is kitértek, valóban nagyon lényeges az, hogy az ilyen kezdeményezés és más kezdeményezés, és talán professzor asszony erről majd tud még még többet is mondani, tehát, hogy más kezdeményezések is, mint az angol kezdeményezés, a kikacsor tekintetében összehozzák az európai dimenziót az alapcélkítőzésekkel, tehát kitekintést adjanak ilyen értelemben. Az Európai Bizottság erre koncentrál, tehát a kulturális fővárosok tekintetében. köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Köszönöm szépen. Örülök, hogy már Angliában is európai dimenzióval rendelkezik a kulturális főváros. Liverpoolban nem csak európai, ott még atlanti dimenzió is van, de azért maradjunk itt csak az európai kulturális főváros talaján. Köszönjük szépen a sok információt. A tanulmány megtalálható ebben a vastagabb dokumentumban. Sokkal több van benne, mint amit ma bemutattak nekünk. Nagyon fontos anyagról van tehát szó, és muníciót ad nekünk a tanácssal folytatott tárgyalásunkhoz is. Tehát még egyszer nagyon szépen köszönöm. Három célt tudnék összefoglalni. Az európai dimenzió, az egymástól tanulni, és az európai identitás. Szerintem kettőt elértünk. Az európai identitás a nemzeti képviselőknek valahogy nagyon gyanús volt, akkor hagytuk, mert úgy gondoltuk, hogy az európai dimenzió az elég, ezt elfogadhatjuk. Tehát még egyszer nagyon szépen köszönöm. Most pedig áttérünk a következő pontra, ez az ötös pont. Ez az Európai Unió költségvetésének a mentesítése. Martin Laga képviselő kapszott. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, az a feladatunk, hogy megadjuk ezt a mentesítőt most. Tavaly is alaposan megnéztük, hogy a bizottság hogyan költött el a pénzt, amikor a költségvetési forrásokat elköltötte, és a KONT bizottság véleményeket írt a parlament szakbizottságairól, a mi szakbizottságunkról is. 2012-re tekintünk most vissza, és megvan a számbevőszék éves jelentése is, megvan a bizottság jelentése is. Itt a, megvan a különféle ügynökségekről is a jelentés, tehát nem akarok sokat beszélni, egy összefoglalást szeretnék adni. A mi szakbizottságunk számára itt fontos az oktatás, kultúra, sport. Ha megnézzük, hogy hogyan költötték el a pénzt, és valami nem világos, akkor megkérdezzük a bizottságtól, hogy miért. Itt a hatos bekezdésre utalnék, ez gondolom megvan az anyagukban. Szeretnék megkérdezni a kollégákat, hogy van -e ehhez valamilyen megjegyzés. És szeretnék mindenkit megkérni, hogy nézzenek meg, nézzenek körül a saját szakterületükön, hogy milyen tapasztalatuk van, tehát, hogy elégedetek azzal, hogy a bizottság itt költi a pénzt. Természetesen az előadókkal, árnyék előadókkal ezt még átbeszélhetjük. Igazából nem akarok most többet mondani, inkább a kollégák megjegyzését várnám. Köszönöm. Kész? Im Januar... Januárban. De mikor szavazunk? A módosítókat január 15-ig lehet beadni, februárban pedig eh, szavazunk. Szeretném megkérdezni, hogy eh, a bizottság részéről van-e felszólalási óhaj, akkor megkérdezem a bizottságot, hogy van-e valamilyen felszólalási igény senkinek, semmilyen megjegyzése. Nagyszerű, nagyszerű, köszönöm, hogy itt vannak. Akkor áttérjünk a következő pontra, ez a hatos pont, az európai gasztronómiai öröksége és pedig kulturális és oktatási szempontok. Santiago Fisas saját kezdeményezésű jelentős. Muchas gracias, presidenta, gracias. Doris, eh, bueno, quisiera... Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, Doris. Mindenek előtt fontos, hogy meghatározzuk, hogy mi is a gasztronómia. A gasztronómiának több dimenziója van, az élelmezéssel is kapcsolatos, az egészséggel, az étkezési szokásokkal is, és örömszerzési funkciója is van, és a táplálkozás szintén ugye ebbe a körbe tartozik, és ezen kívül még kulturális dimenziója van, és társadalmi dimenziója is van, nem beszélve a gazdasági kihatásokról, a turizmusnak a területén. Az étkezés és az ívásnak az öröme, erről van szó. Akkor, amikor gasztronómáról beszélünk, minden ilyen szempontot is figyelembe kell vennünk, amely szempontok tehát kapcsolatosak a kultúrával, a neveléssel, oktatással. Na most a WHO szerint a WHO megközelítésében tudjuk azt, hogy nagyon sok személy az élet a táplálkozásnak a negatív hatásait viseli a túlsúly ö, szempontjából. És hát az emberiség történetében ö, azt látjuk, hogy ha most a túlsúlyosság növekedni fog, akkor ö, első ízben azt következik majd be, hogy az várható élettartama ö, azon fiataloknak, akik ilyen túltáplálkozásnak az áldozatai, sokkal korábban fognak elhalálozni, mint elődjeik. Mindez persze összefüggésben van azzal is, hogy egyre kevesebbet mozgunk. Ugye most már nem gyalog mennek iskolába a gyermekek, kevesebbet futnak, futkároznak a különböző játéktereken, játékparkokban, játszótereken, és sokkal több időt töltenek a televízió előtt, a számítógépük előtt, tehát szükség van arra, hogy a gyerekeket megismertessük azzal, hogy mi is a gasztronómia, megtanítsuk őket okosan és tartalmasan enni, étkezni. Éppen ezért felmerül a kérdés, hogy mit tehetünk mi a magunk részéről akkor, amikor ezt a kérdést kezeljük, és hát tudni kell az, hogy egyre fontosabb kihatása van mindez az egészségre és az elhalálozásokra is akár. Először is elmondanám azt, hogy létrejött egy hálózat tíz országból. European Nutrition Practitioners Network címet viseli ez a hálózat, és 2010 áprilisában egy érdekezett zajlott arról, hogy hogyan is történik a táplálkozás, az élelmezés az iskolákban Európában. És ennek keretében foglalkoztak az étkezésen túl a különböző folyadékok fogyasztásával, és megvizsgáltuk mind a táplálkozási, mind pedig a gazdasági kihatását is a gasztronómiának. Ami pedig az oktatási szempontot illeti, arra kérjük fel a tagállamokat, hogy az iskolai programokban vegyenek fel táplálkozási programokat is, táplálkozási tudásanyagot is. Foglalkozzanak azzal, hogy hogyan készülnek az ételek, és milyen hatásuk van az élelmiszereknek a különböző társadalmi, kulturális határterületeken, és hát természetesen szó esik arról is, hogy hogyan lehet a fogyasztói attitűdöt is tovább fejleszteni a fogyasztói fellépéseket tovább javítani. Az iskolai hatás tehát rendkívül fontos, és ennek az iskolai képzésnek a keretében kitérünk külön a testmozgásra. Tudjuk azt, hogy a jó élelmezés, a megfelelő élelmezés kihatással van ezen kívül az agyi kapacitásokra is. És éppen ezért arra van szükség, hogy nagyon jó oktatók lépjenek fel ezen témákban is. Aztán kivérünk még a jelentésünkben a kultúrára is, nevezetesen arra, hogy hogyan lehet előmozdítani az európai gasztronómiának a sokszínűségét, amely gasztronómia az európai kulturális örökségnek egy fontos része. Hogyan lehet előmozdítani a kézműves tevékenységeket, a kis élelmiszer előállítóknak a tevékenységét, nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a kulturális örökségnek nagyon sokszínű része a táplálkozás, és az UNESCO keretében, UNESCO fellépések keretében is utalhatunk arra, hogy ügyeljenek ők is a kulturális örökség ezen dimenziójára. Támogatnunk kell ezen kívül a tudományos, kutatási kezdeményezéseket is. Szükség van arra is, hogy előmozdítsuk és támogassuk azokat az élelmiszereket, amelyek egészségesek is, és amelyek az étkezési örömöket is fokozzák. Persze nem akarok ennél hosszabb lenni, mert kíváncsi vagyok az észrevételeikre a kollégáknak, és persze nem vagyunk sokan, de mégis fontosak ezek, és hát az, arról is essen még szó majd, hogy milyen határidők állnak rendelkezésünkre a módosítók előterjesztésére, és hogy mikorra a jóváhagyásra, mikor kerülhet a jóváhagyásra. Köszönöm szépen! Egy kolléganő jelentkezek, Larkin asszony. Köszönöm. Köszönöm Fisasz úrnak megköszönni ez a kiváló jelentés. Nagyon jó javaslatai vannak, és nagyon sok javaslat az enyéimmel is egybeesik. Szeretném megköszönni ezt a világos struktúrát, ahogy bemutatja a gasztronómiát, az egészséget és a kultúrát összefüggésben. Tehát nagyon örülök a kulturális aspektusok kidomborításának. Nagyon jó az egyensúly a különféle szintek között, helyi, regionális, európai szintek között. Nagyon fontos a gasztronómia szociális és kulturális aspektusainak kihangsúlyozása, a gasztronómiai örökség fontos. Nagyon fontos, hogy támogassuk a helyi fesztiválokat, helyi vásárokat. Hogyha megnézem a módosítóimat, akkor ezek főleg az oktatási részre koncentrálnak. Szerintem fontos, hogy meglegyen az egyensúly itt a különféle alkotórészek között. És nagyon fontos a tagállamok, tagállami kompetenciába eső oktatásügy kihangsúlyozása. De nagyon fontos az, hogy a gyermekek tanuljanak a gazdasági örökségről, segítségre van szükségük ebben a tekintetben, hogy megismerjék a táplálkozást, az egészséges táplálkozást. Szerintem többet kellene a kulturális szempontokra figyelnünk. A többi az nem az európai kompetenciába esik, tehát az oktatás ügy, és így tovább. A kulturális szempontok azok igen, azok a mi kompetenciánk. Nagyon fontos, hogy milyen értéket képvisel a gasztronómia a turizmus fejlesztésében. Nagyon sokan dolgoznak a turizmusban, a vendéglátásban, a gasztronómiában. Szeretném kihangsúlyozni a gasztronómia szerepét itt. Óriási kulturális exportot is képvisel a gasztronómia, hiszen kiváló szakácsok dolgoznak Európában. Tehát fantasztikus munka volt ez, Fiszasz úr. Örülök, hogy együttműködhetünk ezen a területen. Örülök a többi árnyék előadóval való együttműködésnek, és most boldog karácsonyt kívánok. Köszönöm szépen. Hetekes? Tőkés úr. Tisztelt elnök asszony, kedves ö, kollégák! Ö, irigylem Fiszász urat, hogy ilyen jó jelentést r mert mi is büszkék vagyunk a magyar konyhára az erdélyi konyhára és minden nép identitásának szerves részét képezi a gasztronómia vagy a borászat emlékezzünk vissza milyen jó borokat ittunk a kulturális fővárosokban elvittek vagy elvittek egy egy jó vendéglőbe egy-egy hagyományos étkezdébe, úgyhogy tagadhatatlanul a legnépszerűbb kulturális része az egymás megismerésének az egyes népek konyhája, gasztronómiai kultúrája, és most, amikor az amerikanizmus annyira elárasztja Európát, a hoddog és mindenféle globális ételek terjednek el különösképpen fontos hogy a saját étkeinket ne hagyjuk kiveszni sőt azáltal vagyunk európaiak hogyha bevisszük a közösbe és ezek a szakácsok amelyekről mcclarkin képviselőnő beszélt ezek, ezek éppen ezt a, segítik elő. A kulturális fővárosoknál tehát akár folytathatjuk azt a témát, amit az előbb vitattunk meg. Még két dolgot szeretnék hozzáfűzni az előbbiekhez. Az egyik az, hogy nálunk kelet európában van egy súlyos szociális vonatkozása ennek a kérdésnek mély szegénységben élnek milliók, itt akár a roma stratégiát is bekapcsolhatjuk, tehát egy komoly szociális vonatkozása van. Díszvacsorák és díszebédek, a díszvacsorák és díszebédek világától távol áll ez a szociális világ, ez a réteg, úgyhogy talán itt kellene valamit még tovább gondolnunk ezen a téren a másik dolog pedig a hagyomány és az egészség kérdése. A hagyományos konyha az nem föltétlenül egészséges. Mi például ezzel találjuk szemben magunkat, a régi magyarok más, másképp étkeztek, mint a mai magyarok, tehát valahogy úgy kellene továbbfejleszteni a konyhát, hogy a, a régi, esetleg egészségtelen hagyományok azok, azokat továbbfejlesztve a, a hagyomány és a fejlődés dimenziójában gondolkozzunk kulturális vetület, a, kult, a gasztronómia kulturális vetületében. So, jó munkát kívánok Santiago, és, és várjuk a, a jelentés véglegesülését. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Tőkés úr. Most Sánchez Schmidt asszonynak adom át a szót. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, és külön köszönet Santiago Fiszásznak azért, hogy ezt a témát taglalta. Egy jelentős témáról van szó véleményem szerint, mert hogy a gasztronómia nagyon sok mindenkit foglalkoztat, és eh, gyakran ugye akkor megfeledkezünk a kellő fontosságáról a 21. században. Márpedig elhangzott, hogy a kulturális vetülete, az európai kulturális vetülete és a turisztikai hatása is nagyon jelentős. Ugyanakkor eh, gondoljunk mind azon táplálkozási fellépésekre, amelyeknek tanúi vagyunk, 35 millió személy halt meg 2005-ben olyan betegségekben, amelyek nem örökölhetőek, tehát olyan betegségekről van szó, amelyek a nem kellő táplálkozással kapcsolatosak, vagy a testmozgás hiányával magyarázhatóak. Éppen ezért alapvető fontosságú dolog, hogy felkészítsük a lakosságot arra, hogy hogyan lehet egészséges módon, kiegyensúlyozott módon táplálkozni. Persze ennek a feltétele az, hogy már a legkisebb életkorban elkezdjük a képzést, a nevelést, mert tekintetben az európai országoknak nagyon fontos szerepe van akkor, amikor a különböző oktatási programjaikat alakítják ki azért, hogy egy kiegyensúlyozott, egészséges programok valósuljanak meg egy tekintetben is. A Food Scheme program is elindult Európában, és Franciaországban is azt elmondhatjuk, hogy nagyon sokszínű mezőgazdaság szolgálja a lakosságnak az élelmezését, többek között a gyümölcsök tekintetében. Az öröm fogalmát is külön hangsúlyozta kollégánk, és hát valóban én is fontosnak tartom ezt. Valóban az örömteli étkezés az rendkívül fontos tényező, az élelmezés, a táplálkozás és az öröm együtt kell, hogy járjon amennyire, amennyire csak lehet, és akkor, amikor a gasztronómi örökségnek az értékei domborítjuk ki, akkor nagyon fontos az, hogy védelmezzük is ezen gasztronómiai vívmányokat és az élelmezés táplálkozási, kiegyensúlyozott táplálkozási szempontokat is érvényesítsük. Úgy gondolom, hogy a slow foodnak a mozgalma nagyon fontos, a fast fooddal szemben, és éppen ennek a fényében nagyon lényeges az, hogy a Jardin Ecole nevű kezdeményezés, amely nálunk működik, lehetővé teszi azt, hogy a gyermekeink megértsék azt, hogy miből is ered, miből is származnak a asztalukra, a tányérukba került élelmiszerek, hála annak az össze kötő programnak, amely lehetővé teszi azt, hogy lássák azt, hogy a vetőmagtól hogyan lesz egy tányérukban megjelenő élelmiszer. És azt van persze egyéb szempont is, mint a turisztikai szempont is, és e tekintetben utalhatunk a kreatív, kulturális tevékenységekre. A gasztronómia valóban egy kreatív, kulturális tevékenység, és azt hiszem, hogy nagyon fontos még a állásteremtő funkciója is. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság részéről kíván-e szót kérni valaki? Úgy tűnik, hogy nem. Santiago. Köszönöm szépen. Köszönöm a kollégáknak is a felszólásokat. Tényleg nagy öröm együttműködni a kollégákkal, ugyanúgy, mint a sporttal foglalkozó véleményben is, tehát nagyon örülök majd az együttműködésnek. Hogyha belegondolok abba, hogy miket hallottam a gasztrómia területén, milyen megjegyzések jöttek, tehát mennyire össze függ az utazással, a turizmussal, a fiatalok életmódjával. Nagyon, nagyon jelentős örökségünk van, nagyon jó konyhamesterek, szakácsok, vannak Európában, hogyha összehasonlítjuk a többi földrészsel hagyományainkat, akkor megalapíthatjuk, hogy nagyon erős hagyományaink vannak itt. De az iskoláról is szó volt, és itt különféle javaslatokról van szó. Persze az oktatás ügyben az Európai Uniónak nincsen kompetenciája, ez tagállami kompetencia. Itt különféle ajánlásokat fogalmazunk meg. Tehát itt nem európai szinten van a kompetencia. De hogyha belegondolunk a, abba, hogy mennyire kevésé ismerik a táplálkozás részleteit az emberek, a gyermekek, mennyire nincsenek tisztában az egészséges étkezéssel, akkor szerintem itt igenis tehetünk javaslatokat, hiszen sebészek, a gastroenterológusok is azt mondják, hogy sok betegség származik abból, hogyha a gyermekek nem tudják, hogy mit tehessenek. Egészen kis korukban, három-négy évesen tudatosítani kell a gyermekekben, hogy mi az egészséges táplálkozás, mik az egészséges ételek. Ami az iskolákat illeti, lehetne javaslatokat tenni az iskolák felé is a gasztronómiai célkitűzésekről. Nagyon fontos az emberek jövője érdekében, hogy mi lesz belőlük. Igen, Tőkés úr beszélt itt a kulturális dimenzióról, beszélt a kisebbségekről, és hogy mindenkit szóba kell, mindenkit figyelembe kell venni. Hallottunk az egyén lassan mozgalomról, igen, az egyén lassan mozgalomról túl keveset beszélünk, pedig nagyon fontos ezeket a dolgokat, ezeket a kritériumokat kihangsúlyozni. Minden esetre megállapíthatjuk, hogy eh, nagy örömmel várom az együttműködést az árnyék előadókkal, és eh, várom a módosítókat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Sajnos, igen. Tehát január 16-áig kell a módosítókat benyújtani, utána februárban szavazunk. Köszönöm szépen. Akkor áttérünk a napirend hetes pontjára. Eszmecserét folytatunk az Európai Színházak Szövetségének tagjával. Ez a szervezete 1988-ban alakult, egy pán-európai hálózatról van szó, és 25 országból képviselik az államilag finanszírozott színházat. A céljuk elsősorban a kortárs színészet elősegítése, a művészeti csere az Európai Unióban, és ezen túlmutatóan különféle képzési projektetek is folytat. Különféle továbbképzési projektekkel foglalkozik az életen át tartó tanulás tekintetében. Fontos, hogy integrálja fiatal színházi embereket a színházi életbe. Korábban az ETC tőlünk is kapott, a saját költségvetésünkből is pénzt. Meghívtunk két előadót, 10-10 percre kaphatnak szót. Jöjjenek előre, ja. nicht hier. Do you have a, do you have a lab, um, uh, sit there. There you have your computer too. Jöjjenek oda, mert akkor ott van számítógép. Prezentáció érdekében kényelmesebb lesz a számítógépnél. So, Will you help? Aha. It works. Működik. It works? De. Oké. Okay. Akkor átadom a szót Dubravka Verkocs, Horvátországból. Igen, horvát vagyok. Mindenek előtt szeretném Doris Paknak és a szakbizottságnak megköszönni, hogy meghívtak ide, és hogy a színházról beszélhetünk eléggé logikus, hogy a gasztronómiai után színházról beszélünk, illetve ez fordítva lenne, hiszen a színház után kell a jó vacsora. Örülök, hogy beszélhetek a színházról. Olyan időkben vagyunk, amely nem kedvez a színházi életnek, hiszen recesszióban élünk. Legalábbis a mi országainkban recesszió van. Ez azt jelenti, hogy nincs forrása művészetek számára. Nincs így forrás a színház számára sem. Pedig a színház nagyon fontos az életünkben, ugyanolyan fontos, mint az elmúlt évszázadokban. Éppen ezért harcolnunk kell azért, hogy a színház megfelelő helyértéket kapjon. Az Európai Parlament pedig szerintem a megfelelő hely, hogy a színház érdekeért harcoljunk. Szeretnék először is az ETC-ről beszélni, az Európai Színházi Egyezményről, mit teszünk, és milyen terveink vannak a jövőt tekintve. Az ETC a legnagyobb és a legrégibb európai színházi hálózat 1988-ban alapította Németország, Franciaország és Belgium. 25 évvel később ma több mint 40 tag színházunk van egész Európában, Finnországtól Nikóziáig, délről északra, északról keletre, több mint 20 ország a tagunk, és 22 nyelven beszélünk. Tizenegy ezer színházi szakember tartozik hozzánk, több mint 16 ezer évi színházi előadással foglalkozunk, és 8 milliós közönségünk van. Szeretnénk a kulturális diverzitást előmozdítani, a mobilitást, az interkulturális párbeszédet egész Európában. Szeretnénk egy platformot létrehozni a profi színházi emberek számára. Szeretnénk előmozdítani a nyelvi sokszínűséget, a modern kortárs színházat. Szeretnénk képviselni a államilag finanszírozott színházi szektort az Európai Unió 28 tagállamában. Munkánk prioritása az együttműködés, hogy kultúrákon átnyúló módon együttműködjön. Szeretnénk megosztani egymással a legjobb gyakorlatokat konferenciákon, workshopokon, megbeszéléseken. Szeretnénk új közös stratégiákat létrehozni, szeretnénk a többnyelvűséget képviselni, a színház alapja a nyelv. Említettem, hogy 22 nyelven beszélünk az ETC-n belül, tehát eh, nagyon fontos az, hogy az európai színházban is ugyanígy megmaradjon a nyelvi sokszínűség. A művészeti nevelés is fontos számunkra, együttműködési programok, illetve az együttműködés az ETC és a többi releváns európai szervezet között. A fő projektünk az idén, amelyet az Európai Bizottság is támogat, 2013-tól 2015-ig tart, és a korosodás a témája. A korosodás művészete. Nyolc színházzal működünk együtt, Kelet- és Nyugat-Európából, közös művészeti kutatóprogramot folytatunk, melynek a Dokumentum Színház is az alapja. Etel Adnan, drámaíró, 87 éves már, a fő mentorunk, a különféle gazdasági, szociális, filozófiai, pszichológiai, politikai perspektívákat vizsgáljuk meg az idősödés, a korosodás szempontjában. A legtöbb színházban eh, a közönség eh, többsége 60 év fölötti. Ez azt jelenti, hogy eh, az idősebbek igenis jelen vannak, és az idősek színházba járnak. valami teljesen mást is csináltunk, ez pedig a Fiatal Európa nevű projekt volt, ezt is támogatta az Európai Bizottság programja. A Fiatal Európa projekt a többnyelvű kultúrára, többnyelvű képzésre koncentrál európai kortárs darabokkal lépünk fel, több nyelvű darabokkal, amelyben európai színészek lépnek fel. Megpróbálunk létrehozni egy osztálytermet és egy színpadot a fiatalok számára, hiszen ez itt politikai kérdés is. Nagyon fontos ez, hiszen szeretnénk az oktatást és a kultúrát összevonni. Jelen szeretnénk lenni az iskolákban, szeretnék az iskolásokkal együttműködni. A Fiatal Európa projektben kile, elnézést, 8 színház működik együtt, 16 előadásunk van, két fesztiválon, Strasbourgban és Berlinben is jelen voltunk, ezen kívül az Európai Parlamentben léptünk fel, és az Európai Emberi Jogi Bíróságon Strasbourgban. Ezen kívül volt egy Fiatal Európa tehetséggondozó kampuszunk Berlinben. Tehát 16 eh, világpremierünk volt, 400 színházi ember vett részt a projektben, 17 államilag finanszírozott színház, 12 európai országban, 40 ezer fiatal európait értünk el egész Európában. És ezzel a projekttel a jövőben is élhetünk. Itt van néhány kép az előadásokról. A Fiatal Európa 2 ugyanez a modell, de itt négy darabról van szó, amelyet nyolc nyelvre fordítottak le. A Fiatal Európa 2 nevű fesztivált tavaly májusban Berlinben szerveztük meg. Doris Pack volt a mentora és a szakbizottságuk. Ezen kívül megint tartottunk egy Fiatal Európa tehetséggondozó kampuszt. Itt szeretnénk hálózatokat létrehozni a fiatalok között. A programunkon belül van egy nemzetközi színházi ifjúsági fórum. Ezt minden évben Bad Hersfeldben, Németországban szervezzük meg európai résztvevőkkel, színházban működtünk együtt, hogy megismerjük egymást, hogy problémákkal szembesüljünk, amelyel Európa szembesül pillanatnyilag. 2012-ben kitüntetést kaptunk a ötletek országa című díjat kaptuk meg a német kormányzat és a Deutsche Bank javaslatára. Most áttérek az élethosszon át tartó tanulásra. Itt természetesen ismét eszmecseréről van szó. Itt a színészekkel, fiatal művészekkel szeretnénk hálózatot képezni, hiszen azt látjuk, hogy nem csak a közös közönséggel van probléma Európában a recesszió alatt, hanem a fiatalokkal és a fiatal színház csinálókkal, akik nem kapnak lehetőséget, hogy színházban dolgozzanak. Szerveztünk egy fesztivált fiatal rendezők számára, fiatal rendezők fórumát és egy fesztivált Wiesbadenben, Németországban. Itt is szerveztünk workshopokat, platformokat európai drámaiskolák között és a tagjaink között. Amire most koncentrálunk 2012-ben, 13-ban, az a közönségfejlesztési kutatás. Az ETC tagok között elvégeztünk egy kutatást, tíz ország részvételével, 1 millió 745 ezer emberrel, mint közönség. Ebben a tíz országban az első eredmény hát nem igazán ígéretes, hiszen a megvizsgáltak között, tehát a szinte két millió ember között csak kb. 10% vett részt egy színházi előadáson külföldön. És 3,3%-uk ment el egy vendégjátékra saját országában. Nagyon fontos a fesztiválon való részvétel, sokan elmennek a fesztiválokra. A, multi, a nyelvűség ellenére elérhetünk jó eredményeket, hiszen feliratozzák az előadásokat. Azonban az emberek nem igazán érdeklődnek az európai szint iránt, ami a színházat illeti. Ami viszont ígéretes, az meglepetés volt számunkra is a közönség tekintetében. A színházba járás több embert vonz, mint a labdarúgás. Hogyha megnézzük, hogy hányan mennek ki meccsre, és hányan járnak színházba. Németországban 2009-ben 19 millió ember ment el színházba, és csupán 13 millió volt kíváncsi a stadionban a Bundesliga mérkőzéseire. Horvátországban évente 1 millió 500 ezer ember megy színházba, de csak 30 ezeren mennek stadionba, hogy focit nézzenek. Ez nyilván a horvát labdarúgás minőségével is összefügg. Most tekintsünk ki a jövőbe. Három témára szeretnénk koncentrálni. Az egyik, amit említettem, az aktív korosodás. Szeretnénk bevonni az időseket minél nagyobb számba a színházban. És szeretnénk őket jobban megjeleníteni a társadalomban a közönségfejlesztésben is, de a kreatív élethosszon áttartó tanulás érdekében is. A második projektünk az Európai Színházi Labor. Itt új színházi formákat próbálunk keresni, és az Európai Színházi Labor egy kutatófórum lesz megvizsgáljuk, hogy hogyan fejleszünk ki új színházi formákat, hogyan eh, tudjuk megszólítani az idős és a fiatal színházba járókat. Az ETC tagok között egy eh, projektet folytattunk le, közönségkutatási projektet. Ezek ajánlásaival szeretnénk a jövőben eh, átalakítani a helyzetet. Tehát nagyon fontos, a közösségfejlesztésben a marketing stratégia is, hiszen Európában az történik, ami Amerikában történik, hogy igazából korosodik a közönség. Tehát a 20 évesek nem járnak színházba. És ETC-ként az a kötelességünk, hogy fejlesszük a közönséget, és vegyük nagyon komolyan impulzusokat szeretnénk adni a további jövőbeli fejlődés tekintetében. Miért vagyunk itt, és miért akarunk a szakbizottsággal beszélni, miért akarunk kapcsolatba lépni. Szeretnénk eh, az ETC és az Európai Parlamenti Képviselők között egy hálózatot létrehozni, szeretnénk az államilag finanszírozott színházak helyzetét áttekinteni, továbbfejleszteni, előmozdítani az ETC és önök között, az ETC, a színházak, önök és a színházak között intenzívebbé kell tenni a kapcsolatot, hogy a recesszió ellenére ne essen vissza a színházi élet. helyszinten egyre kevesebb a pénz a színházra, éppen ezért valami újra van szükségünk. Köszönöm szépen! Nagyon emlékszem, hogy Berlinben milyen volt ez a fesztivál, tényleg lenyűgöző volt. Hát néhány előadást megnéztem, a fiatalok előadását, hát hihetetlen félelmetes volt. Tehát nagyon jó munkát végeznek. Még nincsenek mindenhol, és számos európai ország még nincs benne az LTC-ben, er de például vannak jelölt országok, Albánia, Montenegró, ők érdekeltek abban, hogy ezen a téren is hidat verjenek, hogy az Európai Unióval kapcsolatban legyenek. Remélem, hogy találunk olyan lehetőséget, hogy továbbfejlesszük a programokat. A Kreatív Európa keretében biztos, hogy lesznek projekt lehetőségek. De jó lenne tudni, hogy hogyan finanszírozódnak, mert nem az összes pénzt kapják az Európai Uniótól, de ezt majd később. Most akkor Helga. Szeretnék visszatérni arra, amikor azt mondta, hogy természetesen az európai együttműködést vagy együttműködést igen szeretné megerősíteni. Szeretném az ezzel kapcsolatos terveit jobban megismerni, hogy a következő években mit terveznek tenni. Már megemlítette azt a problémát, hogy a nemzeti szintű finanszírozás egyre alacsonyabb szintekre süllyed, és ezért szeretném tudni, hogy mi az önök célja, mit szeretnének a következő években elérni. Elnök, köszönöm. Tavares úr. Mikrofont kérnénk. Mikrofont kérnénk. Sorry, thank you. Elnézést. Tehát Trüppel és Pak kollégek kérdéseihez kapcsolódván azt mondta, hogy az összes EU tagállam nem vesz részt az ETC-ben, ezért szeretném az ön terveit megismerni, és azt, hogy hogyan tudunk önöknek segíteni, hiszen mi a tagállamainkból az egyes színházakkal vagy más tagállamokból is felvetjük a kapcsolatot. Elnök, köszönöm. Emma? Sorry, yeah, no, I'm really pleased to... Köszönöm. Nagyon örülök, hogy meghallgathattuk ezt a beszámolót. Most néztem meg az önök weblapját, és láthattam, hogy Épp az én körzetemben egy playhouse-ban önök próbálnak munkát, fellépéseket szervezni. Nagyon örülök annak, hogy most találkozhatunk. Szeretném jobban megérteni, hogy hogyan mondják ki azt, hogy hány látogató vett részt a programban. Ez az eladott jegyek szám alapján történik? mert hogyha valaki színházba jár, akkor általában ők rendszeresen járnak. Én inkább attól tartok, hogy hogyan lehet bevonni azokat, akik nem szoktak egyáltalán színházba járni, hogyan lehet őket rábírni arra, hogy járjanak. Elnézést, erre most szeretnék válaszolni, és utána megadom az elajnoknak is a szót. Ami a finanszírozást illeti, a tagok finanszírozzák ezt, és az Európai Bizottságtól is kapunk kaptunk a 2007-14-es keretből finanszírozást a hálózatépítésre, és projekt alapú finanszírozások is vannak az együttműködésre. Egy szóban, hogyan tudnak önök segíteni nekünk? Ha az önök országban vannak színházak, jó lenne, hogyha velük beszélnének, és elmondanák nekik, hogy vegyék fel velünk a kapcsolatot, hiszen minél nagyobb ez a szervezet európai szinten, annál többet tudunk elérni európai szinten. Most a költségvetési megszorítások és a pénzügyi válság idején még fontosabb, hogy a színház területén együtt tudjunk működni. Én is köszönetet szeretnék mondani, mint alelnök, és talán elnök asszony hagy jelezem, hogy valóban sok európai program létezik, és indulóban is van néhány újabb, ezeket megismertük az utóbbi napokban, de hagyd mondjam el azt is, hogy a színház egy olyan művészeti ág, amely úgymond gazdasági szempontból is régies, e, szinte elavult, és hát egy sor dolgot nem lehet technológiával kiváltani. Valóban egy olyan területről van szó, amely nagyon sajátos működésű, és nyilvánvalóan ez egy olyan plusz értéket jelent az európai emberek számára, amelyek lehetővé teszi, hogy igazi kapcsolatok, közvetlen kapcsolatok alakuljanak ki, mind a szakmabeliek között, mind pedig a publikum tagjai között. Ezen kívül hagyd mondjam el azt is, hogy vannak támogatásaink is természetesen, részesülünk azokban is, de ezekkel kapcsolatosan is érdemes sok dolgot átbeszélni. Például a terhek szempontjából is érdemes megnézni a dolgokat, például az áfa nagyon nagy mértékben terhel minket, óriási gondot jelent, talán nem ez a szakbizottság illetékese témakörbe, de mégis ez az a terület, amely nagyon hátrálja a tevékenységünket, talán itt további fellépések lehetővé tennék azt, hogy a színházi produkcióknak a mozgása magasabb, nagyobb mértékű legyen Európában. Ezen kívül a mobilitási támogatások tekintetében azt mondanám, hogy nagyon sok EU-s államnak nincsen külön politikája a, ö, erre vonatkozóan a művészeti tevékenységek körében. Akkor a harmadik szempont, amely érdemes kiemelésre, az, az hogy hogyan lehet biztosítani a több nyelvűséget is, nevezetesen a feliratozás, a különböző fordításokat, tolmácsolásokat. Erre sincsenek európai támogatások, legalábbis a jelenlegi erős támogatások keretében, programok, futóprogramok keretében nem kapunk erre támogatásokat. Beszéljünk most a hálózatokról, a szakmai napokról, a szakembereknek a támogatásáról. Valóban ezek mind olyan kérdések, amelyek a volt kelet-európai országokban és kapcsolatrendszerükben nagyon nagymértékben jelentővé teszik azt, hogy tovább lépés történjen, és hogy a publikummal, a fiatalokkal megtaláljuk a hangot. Azt hiszem, hogy ezek olyan csapások, amelyeknek a irányába el lehet mozdulni, és úgy gondolom, hogy az egyezmény lehetővé teszi azt, hogy további szereplőkkel működjünk együtt. Elnök, köszönöm szépen! Szóval úgy gondolom, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a fiatalokkal foglalkozunk, a fiataloknak a mobilitásával. És nagyon lényeges az, hogy az érdeklődésük megnyilvánuljon a színházi világ iránt. Azok, akik színházban járnak, azok gyakran az én életkorom beliek, és hát tény az, hogy a színháznak a segítségével saját magunkat is jobban megismerhetjük. Most pedig meg kell tenni minden, mindent azért, hogy a fiatalok is megnyíljanak a színház iránt. Ugye a tableteknek a világában, a PC-knek a világában egyre nehezebb őket kimozdítani a lakásaikból. De úgy gondolom, hogy lényeges, hogy eljussunk oda, hogy többek között az Erasmus programot még jobban felhasználjuk egy célból is. A nyomonkövetés is lényeges, a lifelong learning, az életen áttartó tanulásnak a folyamatába is beleilleszkedik a színházi tevékenység. Talán érdemes lenne leírni az Európai Bizottsággal is, hogy áttekintsék, hogy mit lehet tenni, mi lehetséges ahhoz, hogy összehozzák ezeket a törekvéseket. Persze a Youth for Europe programból vannak, léteznek források, de ott van a média program. Hát ez a nagy elhíresült program, amely működik, és talán igazunk van akkor, amikor fontosnak tartjuk ezt a média programot, de a színház esetében valóban semmiféle külön specifikus program nem létezik. Úgy gondolom tehát, hogy ha most végig gondoljuk, az EU-s kontextus is, meg azt is, hogy rendelkezünk forrásokkal, jól lehet, nagyon szűk forrásokkal, de mégis úgy gondolom, hogy az Erasmus Plus lehetővé teheti azt, hogy előrelépés történjen. Biztos vagyok abban, hogy vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy lényeges az, hogy Emma is utalt erre, hogy a saját választói körükben ö, és körzetükben oda figyeljenek erre a szempontra is. És valóban talán, ha így módon gondolkodunk, akkor lehetővé válik az, hogy a kultúrák közötti párbeszédet, a különböző kulturális ágazatok közötti kapcsolatokat is felfutassuk. Talán még a nyelvi kérdéssel is valóban figyelemmel kellene foglalkoznunk, hogy az operák általában olasz nyelven zajlanak, vagy énekeltetnek, de másra is figyelemmel kell lennünk. Tehát a szinkronizálás, feliratozás nagyon drága, segíthetünk. Ugyanaz a kérdés, mint a mozi esetében, hogy honnan találjuk meg a támogatást. De hogy nálunk a programban az hogy van, azt nem tudom. De lehetséges mindkét programban benyújtani az igényeket, de nagyon fontos, hogy hogyan fogalmazzuk meg. Esetleg valaki más? Bizottság? Nem? Jó. Valaki más? Ön még egyszer? Dubrovka? Szeretnék köszönetet mondani azért, amit ön mondott. Ez nagyon fontos, és valóban kreatív Európáért küzdünk, mert azt lehet, hogy elveszítjük, pedig ott alapvetően a médiáról van szó és így akkor elveszíthetjük a mostani pozíciónkat. Azt gondolom, hogy ezért kell most sokkal többet küzdenünk, mint mondjuk két évvel ezelőtt. És hogyha nem kapunk az új bizottsági programban megfelelő pozíciót, akkor mi lesz hét év múlva? Nem is emlékeznek már majd ránk. Ezért tehát komoly problémáink vannak, és azért akarunk küzdeni, hogy megtaláljuk azt a munkamódszert, amivel fenntarthatjuk ezt a munkát a problémák ellenére, hiszen az itt említett probléma az egyik az, hogy a fiatalokkal mi a helyzet, a közönséggel, közben az előadóművészekre sincsen már pénz, és nem kapnak megfelelő teret. Tehát itt egyfajta nevelésről van szó, amit mindenképpen prioritásként kell kezelni. A művészetre nevelést nem szabad félredobni. Itt egyfajta hozzáállásról van szó, nem a médiáról, nem a filmekről van szó, ennél sokkal többről. Mi ezzel kapcsolatban a mi hozzáállásunk? Mostanra ezek fontosabb kérdése, kérdések, mint korábban voltak, tehát önök az egyes tagállamokban önök képviselők nagyon sokat tudnak nekünk segíteni. Azáltal, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy a közönség, a fiatalok és a színházak kérdése rendkívül fontos jelenleg. És ezért a jövő szempontjából kell biztosítanunk a színház jövőjét. Ez most megfelelő alkalom erre. Elnök, köszönöm. Úgy gondolom, hogy egy dologban ellent kell mondanom. Az új program nem kevésbé érdeklődik az ön munkája mint korábban. Itt egyszerűen azt kell mondanom, hogy nem igaz. Sőt, emlékszem, hogy benne van a színház szó, benne bevettük a művész szót, ami nem volt benne. Természetesen két programot összevontunk, a média programot és a kultúrát. Most ne gondolja azt, hogy kevesebb lehetőségük van, mint korábban. Legalább ugyanakkora a keret, sőt, lehet, hogy egy kicsit nagyobb is, hiszen meg is neveztük. A bizottság vezette be ezt a programot, de a, a parlament hajtotta végig, hiszen mi vagyunk a jogalkotó szerv. A bizottság készíti elő, a javaslatokat, mi módosítókat nyújtunk be ehhez, és felelősek vagyunk, hogy a végén mi jön ki belőle. És ha benne van a színház, akkor az benne van. Hogyha fesztiválokat szeretnének tartani, akkor a fesztiválokat is kérvényezzék. Tehát nem tudom, hogy minden alkalommal kapnak-e pénzt, mert valószínűleg több lesz a kérelem, mint a pénz, de mindent meg kell próbálni, hogy a meglévő lehetőségek között nézzék meg, hogy hol van esélyük pénzre a Kreatív Európára és az Erasmus Plus esetében. Rendben. Akkor köszönöm szépen, köszönöm a kollégáknak, hogy érdeklődtek iránta, és akkor az elkövetkezendő hét évre olyan programokat kívánunk magunknak, amelyeket lehet finanszírozni ebből a programból, és valahol biztos találkozunk Zágrábban, vagy a Parkligetben. Köszönöm. Akkor áttérünk a ülés következő pontjára, ez pedig a koordinátorok ülése. Akik nem koordinátorok, megkérem, hogy hagyják el a termet.